vettük bele ezt ebbe a fejezetbe, mert etikai szempontból ez így szükséges volt. Ugyanakkor nem ez az oka, amiért megemlítették ezt az esetet, ugyanis a finanszírozásnak az átláthatósága állami forrásokból nem átlátható. 9 millió euró potenciális jövedelemet az a bizottság nem mutatta meg a dokumentációban, a támogatási dokumentációban. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ja, herzlichen Dank. Bevor... Köszönöm szépen. Mielőtt megadnám a szót a biztosnak, szeretnék még egy megjegyzést tenni. Ön számunkra a legkeresettebb ember, nagyon nehéz önnel találkozni, és szeretnénk a lehetőleg elszámoltathatóbbá tenni a bizottság, illetve a biztosok mentesítését. Jó lenne, hogyha a bizottság is megbízható lenne, akár csak mi. Köszönjük szépen, hogy megválaszolták a kérdőíveket, viszont ennek január 18-áig kellett volna megérkeznie 5, 5 óráig, szombaton kaptuk ezt meg délután. Ez eléggé késő számunkra, hiszen ezt el is kell nekünk olvasnunk, ráadásul hétfőn utazunk, és már akkor szakbizottság ülésünk van, tehát eh, vasárnap este, eh, szombat este kellett ezt olvasgatnunk, és el kell mondjam azt, hogy van más dolgunk is képviselőként, mint a kérdőívre adott válaszokat olvasgassuk. Minden esetre köszönjük, hogy eljött, és öné a szó. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, és jó napot kívánok mindenkinek. Azzal kezdeném, hogy reagálnék az éppen elhangzottakra. Sajnos november 20-án azért arra kértek fel, hogy a bizottságot Varsóban uh, képviseljem. Nem tudok több helyre egyszerre elmenni, Úgyhogy emiatt egy kicsit nehéz néha az életem. Köszönöm, hogy ezt megértették. Természetesen én mindig az önök rendelkezésére állok, ez kötelességem, de nagyon nagy örömmel is teszem ezt. Kedves kollégák, kedves kont szakbizottsági tagok, kedves Itala úr, nagyon örülök annak, hogy ide visszajöhettem, és hogy a mai napon a 2016-os pénzügyi évet megtárgyalhatjuk. Ez volt a legnehezebb évem biztosként. Nem akarom részletezni, hogy miért. Először is szeretném megköszönni az Európai Számvevőszéki jelentéstevőnek, Vilionis úrnak, a nagyon mély elemzését, prezentációját, a kiadásokkal kapcsolatban, mind a migráció területén, mind a belügyi területen. 2016-ban, ahogyan elmondtam már, nagyon nehéz, nagy kihívásokkal teli év volt a biztonság és a migráció szempontjából. Hatalmas nehézségekkel kellett számolnunk. Az az előtti évet évben nagyjából meglepetésként érte az Európai Uniót az, hogy mi is történik a szomszédságában, és 2016 rendkívül nehéz év volt, mert sok terrorista cselekményre került sor. A bizottság minden fronton megpróbál ennek a két nagyon kemény válságnak a problémáira megoldást találni. A migráció területén azonnali megoldásokat kell találnunk, hiszen a terepen állandóak a kihívások. A prioritásaink között szerepelt az is, hogy az adhok intézkedéseken túlmutató, több frontú, komprehenszív megoldást segítsünk elő. Az erőfeszítéseink elsősorban ugye az emberéletek megmentésére vonatkoztak, valamint a menekültek igényeinek kielégítésére, mind Görögország, mind Olaszország tekintetében, és az Európai Unióba mm, nem, tehát azok a migránsok, akiknek nem volt jogosultság arra, hogy ide belépjenek, őket visszatérítettük. Ugye itt főként a újraelosztás kapcsán alakultak ki fontos viták, nagy nehézségek, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy minden területen sikeresek voltunk. Nézzünk néhány példát. 2016-ban 900 600 960 ezert meghaladó számban érkeztek Olaszországba és Görögországba menekültek, Azóta viszont már csak 33 ezer személy jött be, ami azt jelenti, hogy 93%-a a relokációra re, regisztrált személyeknek meg is találta új otthonát. Köszönöm szépen, és ezzel kapcsolatban sikerekről számolhatok be. Egészen azóta, amióta az Európai Unió megállapodásokat kötött 27 ezer személy térítettünk vissza a Törökország megállapodás tekintetében, és az új bizottsági terv alapján legalább 50 ezer személyt kívánunk áthelyezni 2019-ig. Ezen a területen szeretnénk erősíteni a joganyagunkat is, hogy az megfelelő legyen a kihívásoknak. Ugyanakkor koordinálnunk kell a tagállamok erőfeszítéseit és a helyi munkát is, a terepmunkát is segítenünk kell. Mit jelent ez? A hotspot megoldást tovább kell fejlesztenünk, illetve az áttelepítési tervek megvalósításában is előre kell lépnünk. Nézzük most a biztonsági kérdéseket. Itt továbbra is a terrorizmus ellenes harc, a radikalizáció megakadályozása, a az emberkereskedelem, a szervezett bűnözés és a kiberbűnözés elleni harc teszik ki a legfontosabb területeit munkánknak. A DG Home költségvetése 1,7 milliárd euróról, ennyi volt 2015-ben, 3,2 milliárd lett 2016-ban. Ez 90%-os növekedés ennek a DG-nek a büdzséje tekintetében. Nagyon sok politikai területen az abszorciós kapacitás is növekedett. Most nézzük egy kicsit hogy a számvevőszék hogyan is vélekedik mindenről. Ilyen háttérrel vizsgálta meg a számvevőszék a DG Home munkáját, és alapvetően ezt kielégítőnek találta. Néhány gyenge pontra azért felhívták a figyelmünket, mint például a menekült ügyi integrációs alap közös kezelése, illetve a biztonsági alap kezelése tekintetében. De azóta ezen a területen is sokat javult a helyzet. Főként a 2017-ben jelentett költségek háromszorosára nőttek, és emellett a szerződéses összegek tagállami szinten a 2016-os számláknak megfelelően 36%-át tették ki az AMID-nak és 40%-át az ISF-nek. Ami a számvevőszéki jelentést illeti, az Európai Bizottság mind auditokat végez a nemzeti ö, ellenőrzési ö, projektekkel kapcsolatban, és a teljes programozási időszakra kivetített auditot is elvégeztünk. Ez egyébként lehetőség számunkra és a tagállamok számára is, arra vonatkozólag, hogy a problémákat orvosoljuk, és a bizottság számára pedig azért jó ez, mert így biztosítani lehet azt, hogy a költségek legálisak és szabályosak. A belső ellenőrzési standardoknak is megfelelünk, amelyek a nemzetközi bevált gyakorlatok alapján jöttek létre. A belső ellenőrzési standardjaink, standardjaink a 2015-ös évben a mentesítési eljárás során a számvevőszéki megjegyzések következtében változtak. 2016-ban a DG Home egy új teljesítmény keretet alakított ki, amely a megfelelő teljesítményeknek és indikátoroknak a figyelembevételével valósult meg. A migrációs területen az indikátorok azt mutatják, hogy világos javulás tapasztalható, főként az emberéletek megmentésében, valamint a menekültek számára nyújtott támogatások területén, és általában a migrációs nyomás kezelése kapcsán is. Ezt egyébként a hotspotokkal kapcsolatos speciális jelentésben is kimondja a számvevőszék, amely ki is mondta azt, hogy ez a hotspot jellegű megközelítés hozzáadott értéke magas. 261 ezer személy érkezett 2016. januárja és 2017. szeptember 15-e között. Ez a hotspot megközelítés lehetővé tette azt, hogy őket ellenőrizni tudjuk, hogy orvosi ellátást kapjanak, hogy azonosítani lehessen őket, regisztrálni, új lenyomatot venni tőlük, és tájékoztassuk őket jogaikról. Tehát egyetlen egy helyszín elég ehhez, és Ilyen módon sokkal gyorsabban lehet elbírálni státuszukat is. Térjünk most rá a biztonsági kihívásokra. Az indikátorok itt is azt mutatják, hogy a legfontosabb prioritásaink felé tudunk haladni. A terrorizmus ellenes harc, a radikalizáció megakadályozása, a szervezet bűnözés, bűnözés és az emberkereskedelem területén. A DG Home továbbra is ajánlásokat fogalmaz meg a Schengeni információs rendszer alkalmazásának tekintetében, és ennek is nagyon jó ö, eredményei voltak. 78 milliárd ö, ilyen figyelmeztetést adott ki ez a rendszer összesen eddig. A rendszer alkalmazása is növekedett az illetékes hatóságok részéről több mint egy milliárd alkalommal nőtt ez a szám. A SIS rendszerben a hit számok szintén 30%-os növekedést mutatnak. Ehhez hasonlóan a Siena rendszer alkalmazásában is jelentős növekedést tapasztalhattunk. Különböző hozzájárulások, nagyjából 70 ezer ilyen hozzájárulást a Siena rendszerben lehetett mm, elkönyvelni. Mik a terveink a bizottság részéről a jövőre nézve? Hát először is mind a migráció, mind a biztonság területén a hiányzó puzzle darabokat szeretnénk beilleszteni a képbe. Az európai migrációs agendának megfelelően azonosítottuk azokat a területeket, ahol további erőfeszítésekre van szükség. Decemberben egy kommunikációt jelentettünk meg a külső és belső migráció illetve hogy dimenzióival kapcsolatban a migrációnak. Ennek megfelelően az Európai Bizottság 2018-ban is ezen fog dolgozni, hogy a migrációs agendának a további részeit is implementálni lehessen, és ezen keresztül a jövő számára egy erős, a szolidaritás alapú megoldásrendszert, egyfajta keretrendszer dolgozzunk ki a biztonsági aspektusok erősítése továbbra is kulcsfontosságú prioritás 2018-ban. Hangsúlyozni szeretnénk a rendvédelmi szerze, szervek hozzáférését a különböző bizonyítékokhoz elektronikus adatcserén keresztül, aztán a jogi kereteket erősíteni szeretnénk, a tagállamokat a radikalizáció megakadályozása és az internetes terrorizmus toborzók megfékezése területén. Kedves kollégák, köszönöm, hogy meghallgattak, és várom az önök kérdéseit. Köszönöm szépen, biztos úr, most pedig a jelentés készítője kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a számvőszék neki is, Itala úrnak a jelentésüket. Ez volt az alapja a 2016-os bizottsági mentesítésnek, és, és persze köszönöm Avramopoulos biztos úrnak is, hogy szóban és írásban is megválaszolta a kérdéseket. Az elnök azt már elmondta, hogy a 23 írásban feltett kérdésre csak szombaton kaptuk meg a válaszokat, és nagy sietségben kellett most ezt megvizsgálnunk, hogy ezekre mi hogyan reagáljunk. Már 2018 elején járunk, és persze most mindenkinek sok sikert kívánok a munkához, de 2016 fontos most számunkra mentesítés szempontjából, és 2016-2015 után az erős bevándorlás jegyében állt az Európai Unió külső határainál, és ez ahhoz vezetett, hogy azok az összegek, amelyeket a DJ Home használt fel, azok nem érték el azokat a nagyságrendeket, mint más politikai területeken, és Avramopoulos biztos úr is beszélt arról, hogy milyen kérdéseket kellett itt milyen kérdéseket kellett megbirkózni ennek kapcsán. A 2016-os kifizetések a migráció tekintetén 1,6 milliárd euró volt, de a politikai kérdések még nagyobbak, amik ehhez kötődnek, például a migráció leküzdése az Európai Unió külső határán a hozzánk érkező emberek integrációja továbbra is nagyon fontos kérdés az Európai Unió napirendjén, és sok esetben a szodajtás elve, amely az Európai Unió politikai cselekvésének egyik jelképe volt, nos, ez sem valósul meg igazából. A migráció, az integráció megoldása a menekültek esetében, vagy a migránsok esetében. Úgy tűnik, hogy ez az Európai Unió tagállamait megosztja. A meghozott döntések, amelyeket közösen osztott meg a tanácsban, ezeket számos tagállam nem valósítja meg, nem ülteti át, és így az Európai Unió politikai válságba került, olyan mértékűbe, amelyet még eddig nem láttunk. És ezért, ami 2016-ban válaszként erre született, és ami ezután majd intézkedés formájában megjelent, az még fontosabb, és a biztos úr már néhány dolgot ezzel kapcsolatban meg is nevezett. Az átláthatóság kérdése a számövőszék az éves jelentésében beszámolt arra, hogy kihívás volt a bevándorlással, migrációval kapcsolatos eszközöket mobilizálni. Ez egyértelmű, hogy az európai költségvetésben nem volt erre külön költségvetési sor, viszont azt is kifogásolták, hogy nem volt átlátható a kifizetés, számos új eszköz jött létre, és plusz pénzforrásokkal pénzforrásokat próbáltak harmadik oldalról beszerezni. Az összes összeg nem igazán világos. A számvevőszék és a számvevőszéktől egy külön jelentést szeretnék ezen a területen 2016-ból kiindulva. A megfelelés kérdése amiatt, hogy viszonylag kis része volt ennek a költségvetésben, viszonylag alacsony volt a hibaráta. 2005-ben, 2006-ban azt lehet, lehet látni, hogy a integráció, migrációra kiadott összegek eléggé lassan mentek végre, viszont a bizottság válasz arra mutat, hogy növekedés volt, hiszen akkor vált az egész kérdés nagysága egyértelművé. A programok kezelése kapcsán a migrációs és integrációs alap és a biztonsági alap ott, ö, ö, alap ö, gyengeségei magyarázzák a lassabb ö, végrehajtást. A tagállamoknak is van még itt mit javítaniuk. Ami pedig a teljesítményt életi, ami számunkra egyre fontosabb. Itt is lenne néhány megjegyzésem. A létrehozott hotspotok nem működnek még mindig súlódásmentesen. Az olasz és a görög kapacitás, ezek azok az országok, ahol az Európai Unió külső határai vannak, és így itt, itt érkezik a bevándorlók nagy része. 2016 végén ezek a hotspotok nem voltak megfelelőek, nem volt megfelelő a kísérő nélküli kiskorúak ellátása, nem felelt ez meg a nemzetközi standardokban, nem tudták integrálni e, a nemzeti e, bevándorlási rendszerekben, nem volt a visszatérítés sem hatékony, erre már korábban utaltam. A biztos úrtól azt szeretném kérdezni, hogy a hotspot kapacitásai most már jók-e, és jobban zajlik el a munka ott most, mint 2016-ban. Láthatjuk azt, hogy szembe kell nézni a kérdéssel, hogy a tagállamok által ígért segítség a két említett állam számára megfelelő-e, és ezt végre lehet-e hajtani. Azt is látnunk kell, hogy a szubszidiaritás elvét hogyan alkalmazzák, például a belga kormány a Szudánba szervezett visszatérítéseket, pedig a biztonsági helyzet nem igazán világos ott. Felmerül a kérdés itt, hogy van-e többletértéke az európai bevállalási politikának, hogyha minden tagállam saját maga értékeli azt, hogy vissza lehet -e téríteni valakit a kiinduló országába. Nincs itt európai szabályozás annak érdekében, hogy a biztonságos származási országokat meg lehessen határozni. Még egy dolog, ami fontos a konzisztencia szempontjából a politika területén, számos írásbeli kérdés a trust fundokra vonatkozik, 73%-át ezeknek a trust fundoknak a fejlesztési alapból finanszírozták, viszont ez a kotonói egyezményhez kötődik, és ennek az a célja, hogy a fejlesztési együttműködést támogassa, segítséget adjon olyan államoknak, amelyek az AKC térségéhez tartoznak. Szó, írásbeli kérdésünkre a bizottság azt mondta, hogy az Európai Unió Afrika Trust Fundjának támogatás egyetemben a szegénység leküzdését szolgálja. Hogyan lehet garantálni azt, hogy ezek a pénzek valóban az AKC országokba jutnak el? Korábban voltak itt hosszabb távú programok is egyébként. Ezen kívül a 13-as kérdésben azt kérdeztük, hogy a bizottság egy kulcsindikátor bevezetését tervezi-e az irreguláris migráció tekintetében, Elég hosszasan válaszolt erre a bizottság, viszont nem igazán értem, hogy mit is akarnak ezzel mondani. A bizottság a DJ Home szintjén fogja egy ilyen fajta indikátort definiálni. 23-as kérdés, a nők szembeni erőszak, szexuális erőszak, illetve a kiskorúak szembeni erőszak, ezekkel a hatóságnak foglalkozniuk kell. Meg tudják-e mondani, hogy milyen fajta eljárások zajlottak le, mik volt ezeknek az eredménye? A 42-es kérdést azzal válaszolják meg, hogy a görög hatóságok 8 milliárd eh, eurót kaptak eh, arra, hogy eh, élelmiszert biztosítsanak, biztosítsanak a migránsoknak, 6 milliárd euró származik az EU költségvetésből. A bizottság úgy véli, hogy nem voltak túlzottak az árak, például a, a hajóegy árak, nem tudjuk a bizottság hogyan jutott erre a következtetésre, és végezetül kíváncsiak vagyunk a migrációs teljesítményre is a Törökország megállapodás tekintetében, milyen mértékben lehetett a célokat elérni ezzel a megállapodással. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen! Elnök asszony, köszönöm szépen, rengeteg kérés kapott biztos úr, tessék. Now I need... Na, akkor most egy teljes beszámolót kell mindennel kapcsolatban tartanom. Celler úr, nagyon szépen köszönjük. Igaza van, hogy rámutatott arra is, hogy 2016-ban milyen kihívásokkal kellett szénbenéznünk. E, ezen kívül a közös politikai prioritásokra is. Az integráció eddig is, és a jövőben is fontos feladatunk lesz a e, bevándorlási és migrációs politikánkban. Ugyanez vonatkozik a szolidaritásra is, és és minden másnak a megvalítására, amelyben közösen megállapítottunk és közösen irányítjuk. Ahogy szintén rámutatott, a HOM főigazgatóság az egyik legnagyobb kihívást jelentő feladattal birkózott meg. Három egész 3,2 milliárd euró költségvetéssel dolgozott, amely az ISF költségvetési sorosokat is magába foglalja. Ezen kívül az, az e állampolgárok Európája és a 2020-as horizont programokkal is foglalkozott. 2017-ben jövőre a belügyi költségvetés megerősítették, azért, hogy választ adjanak a migrációs válság újabb kihívásaira és a biztonsági kérdésekre is, amelyeket már a bevezetőmben említettem. 2018-ban 2,2 milliárd euró költségvetés volt a hármas fejezetben a migrációs, migrációs és a, a, a bevándorló menekült kérdésekkel. Állandóan e, e, újra és újra kiértékeljük a szükségleteket, és e, az önök segítségére is számítunk ebben. A végrehajtási sebesség az AMIF-nak és az ISF esetében 2016-ban javult, különösen a kifizetéseket illetően. A tagállamok tagállamoknak joga van a költségeiket bejelenteni. Ők hibátlannak tartják ezeket, hiszen nemzeti szinten ellenőrzik. Ennek gyakran az az eredménye, hogy alacsonyabb kifizetési kérelmek vannak, alacsonyabb számú mindegyik programozási időszakban. A Home főgazgatóság az év során nagyon gondosan figyelemmel követi, hogy a kifizetési előirányzatok megfelelőek-e. Ez része az átfogó monitorozási stratégiának. A DG Home emlékezteti állandóan a hatóságokat arra, hogy a kifizetéseket megtegyék, különösen azért, hogy a kedvezményezettek a projektek végrehajtásával előre haladhassanak. A DG Home már észrevette, hogy növekedett 2014 és 2015 során a kérelmek száma, és 2016-ban, februárjában mutatták ezt be, és 2017. februárjában az, a számlákat. Az AMIF-fel kapcsolatban és az ISF-fel kapcsolatban, itt a kiadásokra gondolok, 224 millió euróról 543 millióra növekedett. azt várjuk, hogy a jövőben a 2018-as februári számla azt mutatják, hogy a kérések még magasabbak. Hiszen elsősorban a túlzsúfolt hotspotok kérdését kell megoldani. Az olaszországi az nem, már nem ilyennyire túlzsúfolt, de a görögországiak még mindig. A görög hatóságok szerint 2515 menekült van jelen a szigeten. A bizottság továbbra is segít a görög hatóságoknak a túlzsófoltság megoldására, azzal, hogy felgyorsítják a menekült és menekült kérelmeket. Ugyanakkor a nyomás ezekre a hotspotokra, különösen Lesbos szigetén, nehéz problémát okoz, épp ezért elsősorban az elszállásolás kérdését próbálják megoldani azzal, hogy további házakat bocsátanak rendelkedésre aztán a bérleti kapacitást is növelik, és a migránsok átszállítása Karatepekanban is megtörténik a családjaikkal együtt. A védelmet illeten, a nők védelmét és a kíséret nélküli kiskorúakat illetően a a közrendnek a megtartása a hadszpatokon belül a grénak hatóságok feladata. Együttműködtünk velük ez, ebben az a kérdésben, hogy a hadszpatokon belül növeljük a biztonságot. Az európai határok és partok ügynökségének a finanszírozása 220 biztonsági tisztnek az alkalmazását jelentette. További erőfeszítéseket teszünk, hogy támogassuk a görög hatásokat, elsősorban a nők biztonságát illetően, és a kíséret nélküli kiskorúakat illetően a hotspotokon. A rendszeres összehangolási munka során a bizottsággal, a görög hatósággal és az EU egynökségekkel több sürgető kérdés is felvetett azért, hogy biztonságosabb környezetet biztosítsunk az állampolgároknak hiszen visszaéléseket, erőszakot is el kell szenvedniük. A végrehajtást szab- rendszerint fogjuk, rendszeresen fogjuk ellenőrizni, elsősorban a kísérlet nélküli kiskorúakat illetően. A gyermekérzékeny információ az áldozatok jogait illetően elősegíti a visszaélések erőszakos eseteknek a megelőzését. Erre képezzük ki az alkalmazottakat, és azt, hogy hogyan lehet hatékonyan reagálni ezen gyermekáldozatoknak az eseteire, és biztosítani azt, hogy korlátok nélküli hozzáférést biztosítunk a megfelelő lakáshoz és orvosi ellátáshoz. Tehát, mint láthatják, vannak pozitív eredmények már. A kíséret nélküli kiskorúak számára külön részeket hoztak létre a hotspotokban, és nem olyan régen a gyermekvédelmi csapatokat is bevetették az összes hadspadban, és az alkalmazottakat most kiképzik erre a munkára. Ez segíteni fog abban is, hogy továbbra is javuljon a helyzet. Celer úr utalt Szudánra is. Mindannyian tudjuk, hogy a földrajzi helyzete ennek az országnak nagyon fontos elem a migrációs helyzetben. Szeretném világosan leszögezni, hogy nem nincsen EU közvetlen pénzügyi támogatás a szudáni kormánynak. Ehelyett az Európai Unió e, e, olyan projekteket e, támogat, hogy az országon belül támogasson embereket, nemzetközi szervezeteket, magán és EU intézményeket és civil szervezeteket. Az együttműködés a migrációval kapcsolatban csak egyetlen része az EU-Szudánban vállalt kötelezettségeinek. Az Európai Unió olyan erőfeszítéseket vezet, amely az emberi jogok tiszteletben tartását szolgálják, és hogy a polgári társadalom számára kedvezőbb környezetet biztosítson, hiszen ez lényeges része az, az ország politikai átalakulásának. Ebbe beleértendő az Európai Unió folytatólagos támogatását a FISZ folyamatban, amelyet az e- Afrikai Unió magas szinti végrehajtási testülete vezet. Az EU vagyonkezelői alaptól kapott támogatást Szudán 100 millió euró értékben, és az új alapok 60 milliót bocsátanak rendelkezésre azért, hogy továbbra is a megfelelő, kiegyensúlyozott politikát folytathassunk a migrációval kapcsolatban. Ezen kívül Szudán az EU ki vagyonkezelő Afrik, alaptól is kap támogatást, és az EU humanitárius támogatását is a visszaküldés, visszatérés döntéseit a nemzeti hatóságok hozzák, és ezeknek egyéni értékelésen kell alapulniuk minden egyes esetben. A nem visszatolontolás, tehát a visszatoloncolás tilalmának az elvét tiszteletben kell tartani. Az bizottságnak jelentették azt a nyomozást, amelyet a belga hatóságok folytattak, de semmilyen módon sem folyik bele a nyomozásba. Azt a kérdést illetően, hogy a gyermek a különböző hajóknak az esetét illetően, tehát a migránsokat szállító hajókat illetően, az Európai Unió joganyagában találjuk az erre vonatkozó intézkedéseket. Ebben az esetben a közbeszerzési kérdésekről volt szó, amelyet a görög hatóságok alkalmaztak, amelyek túlléptek a transfer kérdésén. A, ezeknek a komphajóknak üresen kellett volna visszatérni a szigetekre a sürgősségi előírásoknak megfelelően kellett volna követniük az előírásokat. Egyetértek Celler úrral, hogy mindig lehet javítani, jobban elvégezni a feladatokat, és tanulni a korábbi esetekből. az alacsony nyomon követési eljárásokat illetően a számvevőszék elsősorban a hotspotokra koncentrált, nem auditálta a nemzeti nyomonkövetési eljárásokat. Ebben a menekült kérelmeknek feldolgozásának a felgyorsítását illetően és a visszatérési határozatokat illetően további intenzívebb munkára van szükség, és a görög hatóságok is ezt próbálják tenni. Olaszországban a a menetkültügyi és a visszatérési folyamatok a 2017-es július 4-i bizottsági tervnek megfelelően történnek. Azonnali intézkedéseket tesz a, a bizottság, és ezért az Oroszországban lévő főképviselő szintén támogatja ezeket. És Szeller úr említette az EU30 nyilatkozatot is, mint ahogy már a bevezetőmben mondtam, ez hozzájárult, és továbbra is jelentősen hozzájárul a migráció jobb kezelésében a földközi tenger ezen oldalán. Másfél évvel ezelőtt tízezer, több mint tízezer menekült érkezett naponta az égei tengerbe. Ez most napi 50-80 emberre csökkent. Ez egy már kezelhető helyzetet biztosít. Ugyanakkor ez egy nagyon kényes nyilatkozat, ez nem egy nemzetközi megállapodás, hiszen ezt a nemzeti parlamenteknek is jóvá kellene hagyni, és ennek megvannak az okai, amelyeket önök ismernek épp olyan jól, mint én. De ez a nyilatkozat jó ötlet volt, hiszen működik a gyakorlatban, és el kell ismernünk valamit, hogy amellett, amit az Európai Unió bizonyos tagállami tesznek, el kell ismernünk, hogy több mint három millió ember van az Európai Unió, Unióban, és ezt a az eszközt azért hoztuk létre, hogy ezeket az elkeseredett embereket segítsük. Tehát ez az együttműködés és ez a nyilatkozat nagyon fontos. A nyilatkozat egy része a, az ez, a létesítményeket illeti, amely egy közvetlen finanszírozási projekt. Szeretném emléke, ismételni, elismételni, hogy Egyetlen projektet sem lesz közvetlenül irányítva a kormány által. Ezeket a török hatóságok és az Európai Unió közötti tárgyalások során használják. Tehát ilyen módon működik ez az együttműködés. Nos, Ennyi a törökországi migránsokkal kapcsolatos helyzet, és az alapnak nyilvánvalóan ott a gyakorlatban, a helyszínen érezhető hatása van, hiszen a szír menekültek számának a beillesztése a, török oktatási rendszerbe ennek alapján történik. Ezen kívül hozzáférhetnek az egészségügyi ellátáshoz, és a hatóságoknak is segít. Ha szükség van több adatra, akkor rendelkezésére állunk. Simon Mordi, a jobb oldalamon, aki különben is a jobb kezem, rendelkezésre áll, hogy további információval szolgáljon. Ugyanakkor ez nem egy belügyi kérdés. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Lehet, hogy jó lenne, ha megkaphatnánk az önbevezető beszédét. Ezt majd közreadjuk, mondja a biztos. A websájton, a bizottság weboldalán ez majd elérhető lesz. Ja, damit kommen wir zu akkor most következnek a frakciók hozzászólói, és Stász úr kérte a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, köszönetet kell önnek mondanom. Itt ülök, biztos úr. Köszönetet kell mondanom az önszolgálatának, munkatársainak a nagyon részletes válaszokért az írásbeli kérdéseinkre, sokat tudtunk meg ebből, ez tényleg hasznos volt. Például megtudtam ebből azt, hogy az Európai Afrikai Trust Fund 23,1 millió euró értékben a migráció kezelésére használják, és a második kérdésből pedig azt tudtam meg, hogy a projektek azonosítása a trust fundok esetében ez mindig egy nagyon szoros párbeszéd eredménye az afrikai partnerekkel, és a releváns helyi, regionális szereplőkkel. A nemzeti hatóságok tehát aktívan részt vesznek a projektek kialakításában, amelyeket a Trust Fundból ö, támogatnak. Celler úrnak adott válaszában a Szudánnal kapcsolatban azt válaszolta, hogy egyetlen egy módon sem adnak a szudáni kormánynak pénzt a Trust Fundból. Szerintem egyértelmű okokból történik ez, hiszen a nemzetközi büntetőbíróság eh, keresi eh, a szudán kormányfőt, és ezért sem lehet pénzt adni ennek a rezsimnek. A kérdésem a következő. Én el tudom azt képzelni, hogy minden projekt esetében, amelyel Szudánt támogatják, hogy meg lehessen szüntetni a migráció igazi okait, akkor önök együttműködnek a helyi, illetve nemzetközi NGO-kkal, de hogyha 23,7 millió megy a migráció kezelésére, akkor mi a helyzet Szudánnal? Hogyan lehet a migrációs projekteket támogatni Szudánban, és mégsem együtt működni a rezsimmel? Ez lenne az első kérdésem. Második kérdésem, ez arról szól, hogy legális migrációs utakat kívánnak létrehozni. Eléggé árnyalt a válasza. Egyrésztről a tagállamok felelősek azért, hogy létrejöjjön egy legális bevándorlási út, Másrésztről viszont a bizottság is tesz kezdeményezést, hogy néhány lehetőséget létrehozzon. Ön említette az Erasmus plus a kék kártyát, a Marie Curie programot. A kérésem a következő. Az illegális, illetve szabálytalan migráció esetében, amíg nincsen igazi kínálat a legális migráció esetében, akkor mindig is lesz egyfajta egyensúlytalanság. Amíg nincsen megfelelő legális migráció, addig egyre többen érkeznek majd illegálisan. Mindaz, amit a tagállam, illetve a bizottság jelenleg kínál a programok esetében, az mennyiség szempontjából megfelelő -e ahhoz, hogy ezt a feszültséget fel lehessen oldani, hogy az emberek ne érezzék úgy, hogy illegálisan kell ide érkezniük, és nem lenne jó ötlet valamilyen módon az afrikai országokat, ahol legális migrációs csatornák jönnek létre. Lehet, hogy itt együtt kellene működnünk ezekkel az országokkal, hogy a kínálatot koordinálni lehessen. És a harmadik kérdésem kényes kérdés. Jelentéstevő vagyok az ügynökségek mentesítése tekintetében. Tegnap találkoztunk az IAZO képviselőivel. Nem kell hangsúlyoznom azt, mennyire fontos ez az ügynökség. Rendkívül nagy támogató szerepet játszik ez Olaszország, Görögország esetében, de minden fajta nem hivatalos csatornákon keresztül azt hallottuk, hogy van vizsgálat számos ügyben az IAZON belül, de a bizottság belső audit szolgálata által és az Olaf által is arra lennénk kíváncsiak, hogy mennyire kockázatosnak tartja ön ezeket a vizsgálatokat, azok annak tekintetében, hogy lehetséges szabálytalanságok vannak az IAZO feladatainak megvalósításakor ez kényes kérdés, de fel kell tennem, mert döntenünk kell a mentesítésről majd hamarosan. Biztos úr, válasz. Thank you, Mr. Stas, thank you. Köszönöm szépen, Stász úr. Nos, nézzük a tartalmi kérdéseket. Ami a Trust Fundot illeti, ebben azt a kérdést szeretném feltenni, önnek, hogy Mimicek úrral vitassa meg ezt a kérdést ön. Mert tulajdonképpen ezekben az országokban a helyzet alakítása is a migrációs politikánk részét képezi. Most csak annyit tudok kapcs- ezzel kapcsolatban mondani, hogy ezen országok ö, kapcsán néha feltételességet alkalmazunk a fejlesztési politikában is. Alapvetően természetesen a migrációs kérdéseket kezeljük ennek az alapnak a kapcsán, de egyenlőre, tehát ezzel kapcsolatban további információkat fogunk majd még átadni. Teljes mértékben egyetértek önnel az illegális migrációval kapcsolatban, illetve a legális migrációval kapcsolatban is, hiszen tudjuk azt, hogy Európában szükség lesz a migrációra, és a migrációs válság el, kitörése előtt Európa nem volt olyan helyzetben, hogy kezelni tudja ezt az áradatot. Az egyik legfontosabb lecke, amit megtanultunk ebből, az az, hogy stratégiákra van szükségünk a legális migráció területén is hogy jobban tudjuk a gazdasági migrációt kezelni. Az Európai Unió és a tagállamok közösen felelősek a legális migrációval kapcsolatos kérdések területén. Tehát itt a hatáskörök megosztottak, van már most is hét migráció, legális migrációs lehetőség az Európai Unióba, és ez a tagállamokon múlik, hogy hogyan kívánják szabályozni, és hány legális migránst kívánnak befogadni munkavállalás céljából. A legális migráció tehát integráns részét képezi a harmadik országokkal való együttműködésünknek, és már most is jó néhány intézkedést foganatosítottunk európai szinten is. Például 2016-ban az Európai Unió új szabályokat vezetett be, annak érdekében, hogy egyszerűbb legyen a külföldi diákok számára, kutatók számára illetve önkéntesek és gyakornokok számára a vízum megszerzése, és ők legálisan be tudnak jönni az Európai Unióba. Ami a diákokat illeti, ezen a területen segítjük az ő integrálódásukat a munkaerőpiacon is. Ön is feltett néhány kérdést azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió kékkártyás irányelvét hogyan lehet vonzóbbá tenni a magasan képzett külföldi munkavállalók bevonzása érdekében. Ezzel kapcsolatban már most is folynak a tárgyalások a tanácson belül, és az Európai Bizottság, illetve itt a parlamentben is, remélem, hogy júniusra megoldás születik. Mi egyébként a tagállamokat arra kérjük, hogy növeljék a legális bevándorlási lehetőségeket. Ezen kívül arról is vitáztunk a tagállamokkal, hogy harmadik országokból, főként Afrikából legális migrációs pilot projekteket indítsanak be, és ehhez megfelelő költségvetést biztosítanánk. Ezen kívül a legális migrációs bevándorlást úgy lehet még ösztönözni, hogy az részét képezze a teljes migrációs politikánknak. Az ön utolsó kérdésére a következőt tudom válaszolni. Értem, hogy ez az egész kérdéskör, ez mondjuk úgy, hogy tegnap egy zárt ülésen lett felvetve. Nos, hát én nem vagyok tisztába a pontos körülményekkel, és még hogyha tudnék is valamit erről, továbbiakat, akkor sem lenne helyes az, hogyha azt itt most kifecsegném. Köszönöm. Iák, Hadd térjek vissza, nem az iázóra fogok visszatérni, én értem az ön visszafogottságát ebben a kérdésben, de mégis komoly ez az ügy. Feltettem egy kérdést arról, hogy ugyan lehet, hogy 23%-a a trust fundból ezt a migrációs kezelésre alkalmazzák, másrészt viszont azt mondják, hogy nem működünk együtt a szudáni kormányjal, és van egy katunin folyamat, kartuni folyamat is, hogyan lehet itt együttműködni, eljárni egy, úgy, hogy ne működjünk együtt egy olyan kormányjal, ahol, amelynek a hatalom van a kezében. Természetesen eh, erre a kérdésre azt tudna igazán választ adni, aki eh, ott a terepen is dolgozik, tehát a kollégám. Köszönöm szépen. Nézzük az Afrika alapot. Ahogyan a biztos is elmondta, a DJ Home részéről a költségvetésünket eh, akkor adjuk át, vagy ennek egy részét támogatjuk az Afrika alap bizonyos tevékenységeit, mint például a határvédelmet, amelyben valóban támogattuk a Trust Fund tevékenységét. De ez főként akkor valósul meg, amikor vannak olyan tagállamok, amelyeknek közvetlen érdeke ez. Például Marokkó kapcsán, vagy Tunézia, Tunéziával megkötött megállapodások értelmében, Fontos az, hogy az ő migrációs politikájuk ugye az Európai Unióra is közvetlen hatással van. Tehát ezekben az esetekben viszont nem, tehát Szudán esetében nem támogatunk semmiféle tevékenységet, sőt, még a fejlesztési alapból sem, tehát nem működünk együtt közvetlenül a szudáni kormányjal. Szárváma úr. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves biztos úr, az ön elkötelezettségét, és az Európai Számvevőszéknek is köszönöm a munkáját, mert rendkívül érdekes prezentációt hallhattunk a részükről. Rövid, és szerintem elég kemény hangvételű is volt mindez, legalábbis az én olvasatomban rendkívül nehéz évről van szó. 2016 egy rendkívül nehéz év volt. Higgyék el nekem, kedves biztos, hogy azért mi pontosan értjük, hogy mi történik, vagy mi történt akkor. Itt legalábbis ebben a szakbizottságban minden bizonyal. Én azonban nem konkrét kérdéssel fordulnék önhöz, hanem inkább egy kijelentést tennék, ennek a szakbizottságnak a munkája abban ragadható meg, hogy folyamatosan nyomon követi a dolgokat. Tehát ugyanazokat a dolgokat megvizsgáljuk évről évre egy rendkívül szofisztikált rendszeren keresztül. Tulajdonképpen ennek a rendszernek az a lényege, hogy megvizsgáljuk azt, hogy az európai adófizetők adó eurói hová kerülnek. És aztán ebben a folyamatban ugye az számvevőszéknek is központi szerepe van. Ezért a biztost és az ő DJ-ét arra szeretném kérni, hogy vonják le a következtetéseket a 2016-os évvel kapcsolatban, hiszen itt valóban nagyon sajnálatos az, hogy mindig később valósul meg a mentesítési eljárás, de én azért remélem, hogy már mostanra is megtanulták a leckét, úgymond, és levonták a következtetéseket, hiszen ne felejtsük el, hogy már most egy olyan ciklusban vagyunk, amely ugye 2017-re vonatkozik, Mm, valóban ez az év, a 2017-es nem volt annyira nehéz, mint a 2016-os, ez igaz, de azért egy holisztikus szemléletre van szükség, meg kell vizsgálnunk azt, hogy minek, miben található meg a magyarázata, és ezt azért is mondom, hogy itt ugye konkrétan arról volt szó, hogy a 2016-os év különlegesen nehéz év volt. Tehát megvolt az oka annak, hogy miért történtek a dolgok úgy, ahogyan történtek. De itt azért arról is szó van, hogy a 2017-es mentesítési eljárásra vonatkoztatva le kell vonni a következtetéseket, és reméljük, hogy ugyanezek a hibák nem fognak megjelenni a DG Home részéről. Ugyanakkor mindenképpen szeretném hangsúlyozni azt, hogy az önök munkája óriási, és gyakorlatilag szinte megsemmisítő mértékű munkával kellett megküzdeniük ebben az évben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Szárváma úr. Először is köszönöm, hogy ilyen megértő. Nem szabad elfelejtenünk sosem azt, hogy a politikai klímát is figyelembe kell venni, amiben munkálkodnunk kell, amiben munkánkat végezzük. 2016 ebből a szempontból nem volt túl barátságos év, mondjuk így finoman. Ugyanakkor az Európai Uniónak a feladatait meg kellett valósítania, és higgyék el, ez egy tényleg nagyon kemény év volt. Fontos gondolat tehát ez. Tudjuk, hogy milyen folyamatoknak, milyen eljárásoknak kellett megfelelnünk, és tudjuk azt, hogy hová fejlődtek azóta a dolgok. Az Európai Számvevőszék szerepe számunkra nagyon fontos ebből a szempontból, tehát valóban levonjuk a következtetést, megfogadjuk a tanácsokat, a megjegyzéseket komolyan vesszük, és a jövőre vonatkoztatva ezeket megpróbáljuk orvosolni. Engedjék meg, hogy a portfólióm ról beszéljek ebből a szempontból. Itt két nagy válság is történt, gyakorlatilag egymással párhuzamosan. Úgyhogy mondjuk úgy, hogy satúban voltunk. És ráadásul a politikai környezet sem volt barátságos. És az önök támogatásával azért ez elég jól sikerült. Lehet, hogy egyesek nem is értik azt, hogy önöknek mennyire fontos szerepe van abban, hogy a mi politikáink megvalósuljanak ezen a két igen érzékeny területen. Most anélkül, hogy önöket itt most bíztatnám, vagy megpróbálnék önöknek túl jó színben feltüntetni, de még egyszer köszönöm szépen. Ja, dankeschön, Köszönöm szépen, mi is örülünk a dicséretnek. Persze azért a túlságosan sok dicséret sem jó, nem tesz jót ez nekünk. Van még egy kérdésem a kísérő nélküli kiskorúakról. Ez Németország számára problémát jelentett bizonyos bűnügyi esetek kapcsán. Milyen lehetőséget lát ön Európai Unió szinten, hiszen eh, ez több országban is jellemez a probléma. Itt eh, eh, ösztönözni azt, hogy legyen egy európai jog, hiszen a kísérletnél nélkülieket nem küldik vissza. Nem lehetne-e egységesíteni a kor meghatározás legalább, hiszen ez nagyon vitatott pont. A másik dolog, nagyon sok új jogszabályról van szó, legalább egy tucat trialógus zajlik most. Nagyon úgy kellene egymáshoz igazítani a jogalkotást, hogy passzoljanak egymáshoz a dolgok. Van-e itt áttekintése arról, hogy milyen pénzügyi hatással járnak az új jogszabályok, mit javasol nekünk, hogy tartsuk az időt az új jogszabályok tekintetében. Szeretném bejelenteni azt is, hogy az ön kérdése kapcsán szeretném majd a bizalmaságot visszaállítani az iázót érintő kérdések esetében, amit Stász úr feltett. Köszönöm szépen ezt a kérdést. Mint már mondtam, mondtam, hogy a gyerekek az első rendű fontosságú célunk. Elsősorban a nem azonosított nagy számú gyermek, akiket nagy veszélyek fenyegetnek. Ugyanakkor elhatározásunk, hogy továbbra is elsőrendű fontosságú célpont lesznek ezek a gyerekek a tagállamok segítségével együtt, azért, hogy megfelelő módon megoldjuk ezt a kérdést. A bizottság állandó párbeszédet folytat a görög és az olasz hatóságokkal, azért, hogy megtalálja a legjobb módját annak, hogy támogassa további ö, ö, megfelelő helyeknek a biztosítását a ö, gyermekeknek, a kiskorúaknak, és sürgősen megfelelő szállásra szállításukat. Szeretnék példákat is hozni arra, hogy hogyan javulnak a dolgok. Vannak olyan területek, amelyeket erre a célra hoztunk részre, hogy a kíséret nélküli kiskorúakat elszállásoljuk. Aztán egy gyermekvédelmi opciókat hoztunk létre új biztos zónákat hoztunk létre a morai táborban a kísérlet nélküli kiskorúaknak. Új helyeknek a pályázat felhívását is kiírtuk, hogy át tudjuk szállítani a kísérlet nélküli kiskorúakat a görög szárazföldre. Olaszországban 2017-ben a kiskorúak tartózkodása hadszpatokba csökkent. Kevesebb kiskorú érkezik tengeren, és első sorú létesítményeket hoztunk létre ezekre a célokra. Vannak jó példák erre. A pozálló hotspotban új területeket jeleztünk ki a veszélyeztetett kiskorulóknak, aztán Ciprusban is, és az első vonalban lévő fogadó szinteket is létrehoztunk. Nemzeti szinten új jogszabályokat hoztak létre a kíséret nélküli kiskorúaknak, és 52 millió eurót szentelnek erre, és 1100 helyet. 2018. január 9-ig 102 kíséret nélkülő kiskorút helyeztek át Olaszországból, és 495-öt Görögországból. Ez pedig hatalmas javulás az előzőekhez képest. Szeretném megkérni Simont, hogy a finanszírozásról szóljon néha, néhány szót. Köszönöm szépen. A nem régen elfogadott javaslatok, amelyek vagy olyanok, amelyeket most találnak a parlamentben, vagy a e, tanácsban, ez e, nagy megerősítést jelenti az ügynökségeknek, az áttelepítéseknek, tízezer euróról van szó, vagy ennél kevesebbről, vagy többről. Aztán a közös európai menekült rendszernek a reformja is megtörténik, amelyben a köztereknek a biztonságát megerősítik. Tehát mindez része ennek a feladatnak. Nehéz most ezt számszerűsíteni, hiszen attól függ, hogy a társ jogalkotók mit döntenek a Dublini egyezmény alapján, de nehéz az MFF-en belül, tehát a több éves pénzügyi keretben megjósolni, hogy mennyi lesz, de, mint ahogy a biztos úr is mondta, jelentős növelésekre várunk ez a jövő sikerének a kulcsa. Hadd mondjam még el, hogy hogy már vannak olyan javaslatok, amelyek azt célozzák, hogy megerősítsük a ö, igazságügyi és belügyi együttműködést. Az új európai közös menekültügyi rendszer nek szüksége van további finanszírozásra. Épp ezért gondolom, hogy a következő MFF, tehát több éves pénzügyi keret, amely nem lesz könnyű eh, az ismert okok miatt, jelentős finanszírozási megerősítést igényel a biztonság és a migráció kérdéseiben. hiszen ezen a két területen csak akkor lehet sikert elérni, hogyha több európár, több biztosítunk ezekben a területeken, mint kevesebbet. Most az utolsó kérdéssel kapcsolatban. Elnök asszony, ezt a kérdést ön nagyon gondosan kezelte, és zárt ülést biztosított erre. Én nem mondhatok több részletet az eljárásnak ezen szakaszában. A mentesítést illetően az ügynökségek és a vezérigazgatóik felelősek a költségvetés végrehajtásáért, és a tanács javaslatára az Európai Parlament dönt erről. Az összevont éves tevékenységi jelentés mindegyik ügynökség esetében az ügynökségeknek az igazgató tanácsa fogadja el. Ezt az Európai Parlamentnek, a tanácsnak és a bizottságnak is elküldik. És ez szolgál alapul az ügynökség mentesítési eljárásának. A bizottság nem vétózhatja meg az igazgató tanács döntését. És ezt igazából én nem értem, ezt csak magunk között mondom el. Hiszen nekünk politikai felelősséget kell vállalni az ügynökségekért, ugyanakkor és ugyanakkor semmi hatásunk nincs az ügynökség működésére. Köszönöm szépen, biztos úr. A kérdés most az, hogy a zárt ülésen e, hogyan adhatunk ennek hangsúlyt, hogyha még zárt ajtók mögött sem tud több információval szolgálni. Nem lehetne mégis valami tájékoztatást adni? Később igen. Jó, rendben van, nagyon szépen köszönjük. Most akkor eh, eltekintünk elől eh, ettől jelenleg, de eh, most majd később foglalkozunk velünk. Ez egy hosszú barátságnak a kezdete. A Kont Bizottság februárban összeül újra, és biztos, biztosan több intenzív kapcsolat lesz még önök, önökkel. A jelentéstevő szeretne még valamit mondani? A, nagyon jó ötlet lenne, hogy az Olafot is meghívnák erre az ülésre. Igen, ezt megtesszük. Köszönöm szépen. Nos, akkor a biztosoknak a meghallgatásának befejeztük. Nagyon szépen köszönjük elnök asszony és a bizottságnak is, hiszen nagyon részletesen hallottunk a kérdésekről. Reméljük, hogy 2016 hiszen tudjuk, hogy 2016 nagyon sok feladatot adott nekünk. Tudjuk, hogy voltak gyenge pontok is a különböző válságok megválaszolásában az Európai Unióban, főként akkor, amikor a kormány közi együttműködésről volt szó, tehát amikor a tagállamok viselték a felelősséget a válság megválaszolásában. Továbbra is fennáll a kérdés, hogy hogyan fogjuk a jövőben kezelni majd azt, hogyha a tagállamokban különböző jogi alapok vannak a válság megoldásához, és hogyha a politikai akarat a válság megoldásához különböző módon jelenik meg. Ott, ahol európai alapokból adnak pénzeket, ahonnan amikor különböző forrásokból kaparják össze a pénzt, főként akkor, amikor más célra kívánták az eredetileg felhasználni, akkor gondolnunk kell a több éves pénzügyi keretre is, ahol fel kell tenni a kérdést, hogy lesz-e itt -e majd ehhez egy külön költségvetési sor. Úgy gondolom, hogy a migráció, illetve a bevándorlók integrációja továbbra is fontos lesz majd. Itt óriási pénzeket használtak fel olyan alapokból, amelyeket eddig csak a fejlesztési együttműködésre használtunk fel. Úgy gondolom, hogy felmerül a kérdés, hogy ez a politika, tehát a migránsok integrálása, a menekültügy kérdése milyen mértékben függ ez össze a fejlesztési célokkal. Továbbra is érdekes marad ez a téma. Köszönöm szépen a vitát. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm, akkor ezt a napirendi pontot most lezárhatjuk. Biztos úr, örülünk annak, hogy válaszol nekünk, készen áll számunkra, és az Unió számára ennyire fontos témákban bizonyára továbbra is jövőben majd nyomon követjük az ön munkáját. Ne vegye ezt személyesnek, de szerintem tényleg együtt tudunk a legjobban eredményre jutni. Köszönöm szépen, Itele úr. Látjuk még önt az ülésen, vagy ma láttuk önt utoljára? Itele úr elhagyja a számvőszéket, szeretném megköszönni neki a jó együttműködést, és azt, hogy mindig megbízhatóan együttműködött velünk, és minden jót kívánunk neki. Köszönöm szépen. Damit kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Den Workshop über ähm, EFSI und ESIF und Finanzinstrumente. A pénzügyi szóló workshopon következik. Vater ist der Kollege Liberatz.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 Wir, fahren, wir starten den Workshop Investment in the EU. Where are we? FC, ESIF und die Finanzinstrumente. Nos, eh, akkor megkezdjük a workshopot eh, a pénzügyi eszközökről. Liberácki úr a jelentés készítője, szeretném üdvözölni a meghívott vendégeinket is, és eh, szeretnék egy olyan arcot is üdvözölni, akit nagyon jól ismerünk, a korábbi magyar szemvőszéki tag, Fazakas úr itt van, Ötinger úr tanácsadója is ő. Most az eszközök felhasználásáról szól az a majd találkozunk ECFC, ez egy nagy vitát váltott ki itt a parlamentben, de a tanácsban is. A költségvetési rendelet, amelyet létrehoztunk, karácsony előtt ez, ezt a kombinációt nem foglalja magában, de kíváncsi vagyok, hogy a szakértőik mit mondanak majd erről. Üdvözlök mindenkit, Liberácki úr fogja a bevezetőt megtartani, és neki most meg is adom a szót. Thank you very much, thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen mindenkinek aki lehetővé tette ezt a meghallgatást, és köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, és eljöttek ide hozzánk. Miről is fogunk beszélni, mi is aggaszt bennünket itt ebben a szakbizottságban. Először is szeretnénk a lehető legjobb módon felhasználni a már meglévő forrásokat, főként a pénzügyi forrásokat. A második az az, hogy a lehető legjobb felhasználása azt jelenti, hogy a lehető legtöbbet érjünk el, hát lehető, lehető legtöbb hozzáadott értéket érjünk el az Európai Unió számára, és hogy felgyorsítsuk a gazdasági növekedést és szociális fejlődést. Ezek a pénzek különböző forrásból elérhetőek, különböző szabályok szerint, és gyakran ugyanazon területeket érintenek, ugyanazon tagállamokat érintik ezeket. Szeretnénk megvizsgálni ezek teljesítményét, mit tudunk elérni ezzel a pénzzel, amit fel fogunk használni. Szerintünk fontos az, hogy fészt fektessünk be, ne pedig költsük el azt. Van az Európai Stratégiai Befektetési Alap, ez a befektetést támogatja, illetve azt, hogy mit tudunk ezzel létrehozni. Így tudunk magán pénzeket is bevonzani. Ez egy jó jelzés, főként a kockázatos projektek esetében, hogy a magántőke is beléphessen. De gondolni kell arra is, hogy meg tudjuk mondani azt, hogy mely pénz honnan érkezik. A strukturális befektetési alap, ez egy kicsit másfajta pénzt jelent, hiszen ezt a pénzt egyfajta ingyen pénznek kezelik, tehát szeretnénk ezt a teljes képbe elhelyezni, és örülök annak, hogy itt vannak a különböző európai befektetési bankok képviselői, a bizottság képviselői is itt vannak, és lesz egy esettanulmány is. Miért lengyel ez az esettanulmány? Hát nem is kell ezt magyaráznom szerintem, gondolván arra, hogy én honnan érkeztem. Úgy gondoljuk, hogy ezen előadások során jobban meg tudjuk majd érteni azt, hogy hogyan működik mindez. Néhány órával ezelőtt találkoztunk az Európai Befektetési Bank alelnökével, aki nekünk egy globális áttekintést adott, anélkül, hogy részlegbe ment volna, és ez a kombináció, tehát ez a mai meghallgatás, és az ő előadása, és mindaz, amit az elnök asszonyunk, Reszle asszony elmondott, ez is azt mutatja, hogy szeretnék jobban megérteni azt, hogy hogyan működik mindez, és a célunk az az, hogy egyetemű képet kapjunk a földrajzi egyensúlyról és arról, hogy ezek a források milyen módon járulnak majd hozzá az átláthatóbb, koherensebb Európai Unióhoz. Ezért örülök annak, hogy eljöttek ide, örülök minden résztvevőnek, és ha megengedi elnök asszony, akkor megkezdhetjük az előadásokat. Ja, da haben Sie mich auf Ihre Seite. Hát mindenképpen én, én önt ebben támogatom. Nincs olyan sok ö, oktatási lehetőségünk a képviselők számára. Örülök annak, hogy Panetta és Mecsi Betra itt vannak az EBB részéről. Melyikéjük kezdi? Betra, no, tessék. Yeah. I will start, Madam Chair. Okay, great. Thank you for... Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghívtak a mai napon, és itt lehetünk. Ez egy lehetőség számunkra, és el tudjuk magyarázni azt, hogy hogyan is áll a helyzet a Juncker terv implementációjával kapcsolatban. Itt az első pillére gondolok főként. Én az operatív irányításban veszek részt, és most majd egy slide prezentációt fogok bemutatni. Először is itt van ez a globális rajz. Nos, hát jó úton haladunk, az FC1-es által kitűzött célok tekintetében 350 milliárd mobilizáció 2018. júliusáig bezárólag. A múlt év végén 81%-nál tartottunk, 51 milliárdot fogadott el az befektetési bank, és 200 56 milliárdos értékben mobilizált további befektetéseket. Ami a szektorális lefedettséget illeti, az a szektor, amely a legtöbbet profitált, az a KKV-k, illetve igen, tehát a KKV-k területe, és már az elejétől kezdve óriási igények mutatkoztak ebben, tehát mi az FC részéről is a az energia területén nagyon sokat tettünk, rengeteg ilyen típusú projekt eh, kérelem érkezett be hozzánk, a kutatásfejlesztés és más infrastruktúrális eh, területek, telekommunikáció, eh, hatékonyság, szociális infrastruktúrák, közlekedés szintén ide tartoznak. Ezek mind egyébként FC célcsoportba tartoztak, és ami pedig a földrajzi lefedettséget illeti, gyakorlatilag minden tagállamban vannak már EFSI-s projektek. A az FC legelején nagyon sok vita folyt arról, hogy földrajzi értelemben nem igazán kiegyensúlyozott ez az egész. Ez az elején igaz is volt, mert vannak olyan piacok, amelyek gyorsabban tudtak alkalmazni ilyen típusú finanszírozást, de ma már megváltozott a kép, méghozzá jó irányban. Nem csak arról van szó, hogy minden tagállamot lefednek most már a projektek, hanem a hatás is sokkal nagyobb az Európai Unió periférikus országaiban. Hogyha az EIB megvizsgáljuk a GDP arányosan a helyzetet, akkor Görögország, Bulgária, Portugália, Spanyolország és Észtország a legnagyobb kedvezményezettek. Franciaország, Olaszország és Spanyolország volumen értékben nyilván ezek kaptak a legtöbbet, de relatív, tehát alacsonyabb GDP-vel rendelkező országokban nagyobb volt a befektetési kedv emiatt. Ezt szerettük volna elmondani. Az FC ezekben az országokban mondjuk, ahol 8%-os a GDP arányos részvétele az EU-ban az adott országunk, ott akár 13-15%-ot is kitehet az FC. Nézzük most, hogy milyen hatással volt mindez. Először is a kockázat finanszírozott portfóliót megváltoztatta globális szinten elég stabil, 70-80 milliárdos éves tevékenységgel számol a befektetési bank. Az RC 5 4-5 milliárdról 20 milliárdra nőtt az arány a múlt évben. A magasabb kockázatú a programok finanszírozása, és ezen keresztül új eszközöket, termékeket tudunk kidolgozni, hogy megfelelő piaci részvétellel ezeket ki tudjuk fejleszteni. Itt most nem szeretnék részletekbe bocsátkozni, de a kockázat megosztó projektjeink a nemzeti kereskedelmi bankokkal nagyon jók. Aztán itt van a mezzanin befektetési rendszerünk. Ki fejlesztettük a kvázi equity termékeket. Ez nagyon hasonló a magas kockázatú befektetésekhez, és aztán a korábbi hitelezési rendszerek tekintetében is sokkal nagyobb kockázatot vállalunk. Tehát kisebb cégekkel is együttműködést alakítottunk ki. Egy másik nagyon érdekes számadat itt az az, hogy 80%-a az EFSZ-is szerződéseinknek az EBB-n belül ö, új kliens, tehát itt nem a régi klienseinkkel való új kapcsolatról van szó, hanem 80%-ban gyakorlatilag új ügyfeleket tudtunk bevonni az EBB köreibe. Nagyon sokszor egyébként a gazdasági helyzet, vagy egy-egy adott vállalkozás konkrét helyzete nem kap már támogatásokat a helyi önkormányzatoktól, akkor az ilyen típusú cégeknél az EBB még folytathatja a finanszírozást. Ami a termékeinket illeti, egy új együttműködést alakítottunk ki a befektetési alapokkal, hosszú távú infrastruktúrális befektetésekre, szociális lakásépítés, energiahatékonyság, ilyen típusú alapokat alakítottunk ki. Aztán vannak ilyen nis piacokra specializálódott alapjaink is, amelyek általában városi területek rehabilitációjával foglalkoznak, és aztán a regionális hatóságokkal való együttműködésben lehet ezeket a projekteket megvalósítani. Az új termékeinknek köszönhetően egy újfajta együttműködést is ki tudtunk alakítani partnereinkkel, főként a befektetési platformokkal kapcsolatban, vagy ezeken keresztül a nemzeti befektetési vagy beruházási bankokkal együttműködésben kialakítottunk különböző delegációs modelleket, és az együttműködés nagyon sokszor a nyomonkövetési fázisban is megvalósul ezekkel a bankokkal. Tehát ennyi lenne az FC hatása az Európai Beruházási Bankra. Azt emelném ki még egyszer, hogy itt nem a korábbi ügymenetünket folytatjuk, új termékekről van szó, ehhez időre volt szükség, az EBB-nél főként, de általában a banki szektorban nagyon nehéz az új termékeket bevezetni, de ez nekünk most már sikerült. Ami a befektetési platformokat illeti, 38 ilyen platformunk van, úgyhogy a slide az nem is napra kész. 38 ilyen platformunk van. Az infrastruktúrális terület az egyik legfontosabb terület a nemzeti beruházási alapokkal, illetve bankokkal együtt. A legfontosabb lefedett szektorok ugyanazok, mint az FC általános képében, tehát KKV-k, infrastruktúrális beruházások, energiaprojektek, és természetesen megpróbálunk újabb és újabb platformok részvételével, illetve újabb platformokat kialakítani. Nagyon alacsony volt ezeknek a platformoknak a száma 2015-ben, de most már évről évre egyre gyorsabban halad ez a munka. Nézzük megint, hogy mit is lehet tenni az EFSZ-n keresztül, és általában az LBB pénzügyi eszközein keresztül. Nem lehet minden célt elérni. Amikor egy projekt nem bankképes, akkor a, mert a projekt valahogy nem tudja visszafizetni a bankokat, akkor inkább ilyen vissza nem, támog, vissza nem térítendő támogatásokra kell számítani. Ezek nem EB bankképes projektek. Amikor a projektek bankképesek, és a piac is megfelelőképpen tudja őket támogatni, akkor sem lép közbe az EBB, mert akkor ott vannak a kereskedelmi bankok. A kettő között lép inkább közbe az EBB a túlkockázatos projektek megvalósításánál, hiszen nagyon sokszor pénzügyi értelemben kockázatos projektekről van szó. Ezek azok a területek, ahol az EFSZ-n keresztül a mi bankunk hitelt tud nyújtani. Mi az, amit mostanáig levonhatunk következtetésként? Mi úgy gondoljuk, hogy az FC a befektetési problémákra részben megoldást talált, tehát ez egy nagyon jó ö, válasz volt a, az EBB által kialakított ö, eszközökre. Tehát volt itt egyfajta igény arra, hogy ilyen típusú projekteket finanszírozzunk, de ugyanakkor még továbbra is nagyon alacsony a befektetési kedv, tehát még mindig a válság előtti időszakhoz képest alacsonyabb, főként a szociális infrastruktúrák területén, de más területeken is, az innováció, a kutatásfejlesztés területén, és az EU ambiciózus céljai a klímaváltozás területén szintén újabb befektetéseket kellene, hogy ösztönezzenek a tiszta közlekedés, illetve a megújuló energiaforrások területén, és az FC itt persze tud már tenni valamit, de ez még nem elég. Arra is rájöttünk, hogy az új termékek kifejlesztéséhez időre van szükség az elején egy kicsit lassabban indultak be a projektek, főként az EBB által támogatott projekteknél, mert voltak ugye már olyan projektek, amik már korábban is működőképesek voltak, és tulajdonképpen ezekbe újabb és újabb pénzt tudtunk kihelyezni, de itt ugye a nemzeti promóciós bankokkal, vagy beruházási bankokkal való együttműködés kialakítása azért időigényes volt, és most vagyunk abban a fázisban, hogy tényleg megvalósulnak ezek a banki termékek. Ugye itt a multiplikátor hatásról nagyon sokat beszéltünk az FC kapcsán. A 15-ös szám azért még nincs meg, 13,9%-nál tartunk, vagy szeresnél tartunk, és az új termékeink kialakítása kapcsán valószínűleg el fogjuk érni ezt a 15-szörös hatást. Egy másik fontos terület, amelyről beszélnünk kell, az az, hogy hogyan is valósulnak meg szinergiák más Európai Uniós finanszírozási módszerekkel együtt. Természetesen az EBB nem tud minden fajta piaci problémára megoldást találni. Vannak olyan projektek, amelyek egyszerűen túl hosszúak, vagy túl kockázatosak, ahhoz, hogy az EBB egyedül viselje a kockázatot. Ilyenkor Európai Uniós alapok és az FC támogatására együtt van szükség. Nagyon komplex ezeket implementálni. Vannak egyébként ilyen projektek, ahol sikerült megtalálni a megfelelő mixet, de egyelőre ez még nem annyira sikeres terület, mint amennyire mi azt vártuk, és reméljük, hogy az omnibuson keresztül majd ezt a kombinációs lehetőséget jobban ki lehet használni. A beruházási platformokkal kapcsolatban, nos hát azért ez nem egy ilyen csodaszer, nem lehet nem bankképes projekteket bankképessé átalakítani egy varázsütéssel, de azért mégiscsak jó projektek ezek ahhoz, hogy a PPP rendszerben a politikai céljainknak megfelelően tudjunk elérni eredményeket. Megvizsgáltuk a piacot, és a struktúra kialakításánál is nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy hogyan lehet potenciális további befektetőket bevonzani. Hogyha túlságosan politikai jellegű az adott projekt irányítása, akkor a privát szféra nem fog bekapcsolódni, úgyhogy nagyon gondos odafigyeléssel kell megvalósítani az előkészítést. Ezt természetesen nagyon sok platform esetében sok-sok kollégánk követi nyomon. És végül, de nem utolsó sorban, az FC csak az egyik pillérje a háromból a befektetés ösztönzésnek. A hár, harmadik pillér, amelynek az a célja, hogy javítsuk a befektetési kedvet. Az FC2 által bevezetett apró módosítások, ezeket önök talán jobban ismerik, mint én magam. Ezt el is fogadta decemberben ez a ház. Természetesen ennek mi örülünk az EBB részéről. És most a meglévő alapokra kell építenünk egyfajta kontinuitás megvalósításán keresztül. És most oda kell figyelnünk a nagyobb átláthatóság biztosítására, az egész kormányzási rendszerünk is stabil, és az Európai Parlamentnek is az irányító hatása, hatóságban van szerepe, főként politikai értelemben. Ez új lehetőséget is jelent. Most már 500 milliárdra próbáltuk meg ezt kiegészíteni 2020-ra vonatkozólag, és aztán a kevésbé fejlett régiókban a biogazdaság, az erdőgazdálkodás mind új területek, amelyek azt bizonyítják, hogy többet tudunk tenni ezen szektorokban. Nagyon fontos a határon átnyúló infrastruktúrális projektek támogatása, és ez természetesen új kihívásokkal is jár. A klímaváltozás terén nagyon fontos célokat kell megvalósítanunk. Stubszer úr szintén kiemelte azt, hogy nagyon fontos számunkra a klímaprojektek finanszírozása. 40%-a az infrastruktúrális projekteknek klíma célú projekteket kell, hogy támogasson. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a fennmaradó 60% negatív hatással lenne a klímaváltozás szempontjából. Például, hogyha egy kórházat építünk fel, akkor az ugyan nem járul hozzá a klímaprojektekhez, ugyanakkor nem is tesz rosszat a klímának. Számunkra fontos az, hogy a bizonyítást megfelelőképpen el tudjuk végezni. A különös vagy a különleges tevékenységeinken még dolgoznunk kell, Ezeket el kell magyarázni, hogy miről is szólnak. Ez nagyon fontos. Sokkal nagyobb átláthatóságra van szükség az FC2 kapcsán, mert el kell tudnunk magyarázni azt, hogy miért is finanszírozunk egy adott műveletet, és hogy hogyan használjuk fel az FC-ből származó alapokat. Javítanunk kell a habra vonatkozó célkitűzéseinket, ez egy fontos implementációs mérföldkő lesz. Köszönöm szépen, és most átadom a szót a kollégának. Én röviden szeretnék hozzászólni. Én tanácsadó szolgálatokban dolgozom, különböző feladatokon dolgozom, nem akarok most a diákra rátenni, hanem szeretném elmagyarázni, hogy hogyan dolgozom mind a három pillérrel kapcsolatban a tanácsadói minőségemben. Egy példa erre a harmadik pillér, ahol beruházásnak kedvező környezetet szeretnénk biztosítani. Az Eurostatnak adtunk tanácsot az energia teljesítmény szerződésekkel kapcsolatban ennek a célja az, hogy energia takarékosságot megvalósítsunk. Idén szeptemberig ezt az államoknak való tár, tartozásként fogták föl. Ez a tagállamok tartozását növelte, még akkor is, hogyha magánvállalkozások vállalták a kockázatot. Fogla, for, az Eurostathoz fordultunk, tehát, hogyha ez a magánoldalnak a kockázata, akkor ne, nem kellene az állami eh, tartozások, adósságok eh, területére eh, vezetni. A, nem a felelősök, ha, tehát a magán, a, a különböző önkormányzatok és a többi, hanem a magánvállalkozások szempontjából kell megoldani. Tehát ez az a fajta munka, amit végzünk, hogy a beruházási korlátokat elkerüljük. A másik feladat az, hogy a tagállamok kiállítsanak olyan programokat, közbeszerzési dokumentumokat, modell, tehát minta szerződéseket a széndiokszid, széndiokszid kibocsátás csökkentésére. Tehát például, hogyha az ember kicseréli az ablakait, akkor nem csak az energia teljesítményen javít, hanem jobb fej, körülményeket biztosít, ez munkahelyekhez is vezethet, stb. Ezzel párhuzamosan segítünk a tagállamoknak, hogy pénzügyi eszközöket hozzanak létre a magánvállalkozásoknak a támogatására. Különösen olyan országokban, ahol nem létezik ez a piac. Tehát ez a tanácsadó központ az EBB-n belül van, tulajdonképpen egy egységes, egyablakos intézési rendszer, tehát ez egy egyetlen pont, akikhez fordulnak. Tehát, hogyha például kölcsönt kér valaki, akkor kapcsolatban léphet velünk, és ez a tanácsadó központba is kerül, és az első tanácsunk az, hogy már az EBB-n meglévő eszközöket használják fel. Ugyanakkor az EBB további tanácsadó feladatot is adhat. Ezek a projektek a bankon kívülről és belülről is jönnek, és nagyon széles körű a földrajzi elterjedése, például Olaszország, Franciaország, stb. Hatalmas, nagyszámú kérést fogalmaz meg, a közvélemény az ingyen kapja ezt a szolgáltatást, hogyha egy magánvállalkozás fordul hozzánk, akkor a saját forrásaikból kell fedezni. Nagyon sok magánkérést nem teljesítünk, mert nem finanszírozza ez a magán oldal. Tehát észszerű kérésekről van szó, mert vannak olyan kérések, amelyikre hatalmas energiát kellene fordítani. Aztán az EBB beruházásokat is megmutatjuk, tehát nem csak az EFC-vel támogatott projektekről van szó, hanem vannak olyanok is, amelyek anélkül is részt vehetnek. Jó, ennyit akartam mondani, visszatérhetünk majd erre, ha kell. Köszönöm szépen, ezért rá is térünk a következő hozzászólóra, a következő előadóra, FC és az Easy, a tudomány szempontjából. Núñez Feller úr, öné a szó, tessék. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy... Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy bemutathatom a gondolataimat. Ez egy nagyon összetett kérdés, amikor az FC és az ESZI alapokról beszélünk, akkor, egy hatalmas területről beszélünk, én bizonyos területeket kiválasztottam, nem fogok olyan kérdésekkel foglalkozni, hogy hogy lehet a támogatásokat és az EFSZ-t összefogni. Na, nézzük, hogy is megy ez. Nézzük akkor az ESZIF-et és az EFSZ-t és itt a pénzügyi eszközökről van szó. Nagyon fontos látni, hogy az FC nem a légből kapott valami. Vannak olyan pénzügyi eszközök, amelyek ilyenek, de ez egy még egy újabb, amely alaptőkét és másokat összefog nagyobb méretben épp ezért támogatásokról, pénzügyi eszközökről és EFSZ-ről és az ESZ-ről is kell beszélnem. Szeretnék az alakjáról beszélni ezeknek az alapoknak, és hogyan lépünk elejétre, milyenek a szakpolitikai paradigmák egyszerűsített módon mutatom ezt be, de ennek megvan a leírása, épp ezért nem akarok részletekbe menően foglalkozni ezzel. Aztán szeretnék a pénzügyi eszközöknek az alakulásáról a jövőből, jövőben, és az FC alakulásáról is. A dolgok megtörténésének vannak okai, tehát van egy természetes előrehaladás és aztán szeretnék beszélni a mandátumokról, az irányítósról és a különböző feladatkörökről, amelyeket létrehoztak ezekben az eszközökben. Az ESZI alapok, a pénzügyi eszközök és az EFSI. Az EU költségvetés és az ESZI alapok az utóbbi majdnem 20 évben jelentősen megváltoztak. Voltak az Európa 2020-as célkitűzések, aztán 11 tematikus célkitűzés, és aztán az intelligens specializációs stratégia, de ugyanakkor növekedtek az adósság és az alaptőke közök is. Ezek nem újak voltak, vannak a nemzeti promóciós bankok, a nemzetközi pénzügyi intézmények és az EBB, amelyek már több éve foglalkoztak ezekkel. Nos, akkor az FC és az fi azok miben különböznek az irányításukban? Van egy garancia, hogy lesz pénzügyi eszköz a nemzeti promóciós bankok számára, ez pedig nem új dolog, de még az EBB szempontjából sem új. Ezért szeretnék egy szinten lejjebb menni, tehát a közfinanszírozás a az EBB-n keresztül, vagy másfajta bankokon keresztül. Ez egy nem új ötlet. Az emberek néha azt hiszik, hogy ez egy forradalmi ötlet, és azt hiszik, hogy plusz szabályokra van szükség. De szeretném ennek bemutatni a logikáját, hogy lássuk, hogy ugyanolyan alapokról van szó. Szóval nyilvánvalóan ez az állami és a magánszektor számára is előzetes. Amikor megvizsgáljuk a pénzügyi eszközöket, akkor nem azt kell gondolni, hogy a központi haszon az a tőke áttétel. Nagyon fontos, hogy ne a tőke áttételt tartsuk szem, elét, szem előtt, vannak, akik azt hiszik, hogy a kutatással kapcsolatos egy eltétel eh, alacsonyabb, mint az infrastruktúrával kapcsolatos. Tehát a tőke eltétel nem a fő célja ezeknek az eszközöknek, eh, mert ez különböző attól függően, hogy mit csinálunk. A pénzügyi eh, eszközök és az eszéfek kiegészítik az eszi alapot, alapokat, és nagyon fontos, hogy ezeknek a kiegészítő jellegét megértsük. Hogyha a pénzügyi eszközökkel lehetett valamit tenni, azt már a támogatással megtörtént tehát, hogyha megint a támogatást használjuk, annak nagyon jó okának kell lenni. A pénzügyi eszközöknek a célja a kockázatok és a haszonnak a megosztása a különböző szereplők között. Tehát a pénzügyi eszköz úgy is lehet tekinteni, amely a támogatási finanszírozást felszabadítja bizonyos projektek esetében. Nos, ennek mi a célja? a banképes projektekkel kapcsolatban, ugyanaz a cél, és pedig, hogy amikor ezek nem banképesek akkor bankképesé tegyék őket. Tehát ezt egyszerűsítjük. Tehát még egy egészen jó projekt, amely a válság időszakában is bankképes lehet, a lehet, hogy egy nagy növekedési fázisban ez nem eléggé e, profitabilis. Tehát e, ez a közjót kell, hogy e, szolgálja. Vannak néha szabályok, amelyek lehetetlené teszik a magánszektor számára, hogy beruházzanak, és még nehezebbé teszi, hogy bizonyos dolgokban beruházzanak. És a kérdés politikaivá válik, hogy kinek mit kellene elvégezni. Van egy másik terület is, a, a, a magas kockázati percepció, és az, hogy hiányzik a közjavaknak a pénzesítése. Lehetnek olyan projektek, amelyek profitabilisak, de kevesebb érdeket, érdeklődést vonzanak például az olyan akciók, amelyek a jobb egészséget célozzák meg, amelyeket nehezebb pénz, pénzesítésni, és a többi. Tehát ahhoz, hogy tehát ezeket támogatásokkal vagy pénzügyi eszközökkel kell támogatni. Egy nagyon egyszerű képet vázoltam itt fel, de nem, lehet, nem kell éppen részleteiben menően tárgyalni. A lényeg az, hogy nagyon ezeket a pénzügyi eszközöket, mint a támogatásokat nem a profitabilis vagy a bankképes ágazatokra kell pazarolni. Tehát olyan projektek, amelyeknek nincs közhaszna, vagy nem bankképesek, képesek, azokra nem kell koncentrálni. Tehát vannak felkészülési területek, mint például a piaci rés, ahol lehet közhaszna a dolognak, hogyha segítünk nekik. Tehát lényegében a bankképes, pozitív termékekről van szó, vagy a, olyan projektekről, amelyek nem érdeklik a szektort. Nyilvánvalóan valamilyen pozitív közjónak kell lennie ez a cél. Ezt azért mondtam el, hogy világossá tegyem. Ugyanakkor mindig említem, hogy mindig van, megvan a kockázata annak, hogy hogy a piaci piac elégtelenségét próbáljuk kiavítani. Ahelyett, hogy képezzük az embereket arra, hogy ilyen eszközöket létrehozzanak. Mindig van erre kísértés és hajlam. Itt pedig, akik szeretnék áttekinteni, hogy hogyan működnek ezek az alapok, tehát hogy milyen fajta alapok vannak, milyen fajta alaptőke és másfajta területek vannak. Az innováció nyilvánvalóan a KKV szekcióban lenne elsősorban, de mindesetre ez egy nagyon egyszerű módon mutatja be be, hogy milyen ötletek merülhetnek fel. Nos, akkor nézzük a problémákat. A mindegyik politikai, mindegyik pénzügyi eszköznek a problémája a válság óta az, hogy reaktív fejlődés van. Ez pedig, ennek az oka pedig az, hogy nincs összehangolt megközelítés vagy koherencia. A következő költségvetési rendület tig az a feladat, hogy világossá tegyük a helyzetet, a különböző eszközöket, és ne legyenek egymást átfető eszközök. Hogyha megvizsgáljuk a pénzügyi eszközöknek a létrehozását. Vannak olyan kérdések, mint az előzetes értékelés, de nagyon különbözőek a, szá, a szabályok a központi és a megosztott irányítás között. Ezeknek pedig különbözőnek kellene lenni, ugyanis a megosztott irányítás az más intézményekkel kapcsolatos. A dokumentációs követelmények nek 50%-ának semmi értelme. Tehát szükség van valamilyen fajta koherenciára. Gyakran nagyon hosszúak ezek az értékelések, néha nem teljesek, tehát ez azt jelenti, hogy vannak feladatok, hogy egyszerűsítsük ezeket a különböző szerkezeteket. Ezen kívül a változások, és ezt láthatjuk a félidős felülvizsgálat során is, hogy az egyszerűsítések közül nagyon sok tovább bonyolítja a dolgokat. Tehát szükség van kevesebb, de célzottabb szabályokra. Az összetettség területén azt szeretném mutatni, hogy az egyik oldalon vannak támogatások, a másik oldalon vannak pénzügyi eszközök, de hogyha megnézem, hogy hogyan osztják ezt eh, az átfedések és a többi, tehát hogyha a különböző eh, alapokat és projekteket szeretnénk kombinálni, akkor vannak olyanok, amelyek két különböző támogatást két főigazgatóságból is kombinálna. Tehát, hogyha még a pénzügyi eszközökkel is kombináljuk ezeket, és az EFSZ-vel, akkor mindezek sokszorozódnak. Tehát ennek is van egyszerűsítési lehetősége. Ugyanakkor a központ gyakorlatilag tervezett és a megosztott vagy közös irányításban megint csak ugyan olyan dolgok történnek, de a központi alapokban is. Tehát itt is megsokszorozzuk a dolgokat, épp ezért nagyon sokban lehet egyszerűsíteni, karcsúsítani ezeket. Aztán ez eredménye annak is, hogy milyen gyorsan kellett ezeket az eszközöket létrehozni, és ezeket a különböző főgazgatóság nem hangolták össze de most, mivel hogy fellélegezhettünk, van egy kis idő erre, akkor ennek itt lenne az ideje, hogy ezeket egyszerűsítsük. Akkor most nézzük meg, hogy az egységes szabálykönyv milyen, sokat beszélnek erről az emberek, hogy egyszerűsített, egységes szabálykönyv legyen a különböző támogatásokhoz. Az én kérdésem az, hogy milyen fajta könyv lesz ez. És a kérdés az, hogy hogyan lehet valaki egyszerűt és világosat kapni. <laughs> Hallottunk már itt egy dologról, tehát az irányvonalak, amelyeket követni kellene. Most a különböző alapoknak az összevonása, kombinálása nagyon nehéz, tehát ez a jövő szempontjából fontos szerep ad. Aztán maximalizálni kellene a lehetőséget, a potenciát és minimalizálni a fragmentációt a különböző irányítóhatóságok és mások is a saját eszközeket részlehozzák, pedig sokkal inkább kellene használni a, hogy úgy mondjam, a polcról levehető eszközöket, tehát új hibrid, központi és megosztott eszközöket kellene használni, és még azt is mondanám, és ezt nem szeretik az emberek, hogy egy hatékony és alacsonyabb költségű rendszerre van szükség, akkor kellene egy európai alap, amely az mindegyik eszközre vonatkozik, azért, hogy elkerüljük a kockázatokat. Vannak például régiók, amelyek a kreatív művészeti ágakat támogatják, amely nagyon sok területet lefed, és ennek megvannak a kockázatai. Tehát különböző módokon meg lehet ezeket oldani. Hosszú távon az F-színek a megjelenése európai szinten egy nagyon nagy alapnak megvan a hatékonysága, de de ezt azért nem lehet csak előhúzni a dobozból, de a tagállamok és a régiók nem akarták az előzetesen odaítélt pénzt felhasználni. Gyorsan szeretnék néhány más kérdésre is kitérni, e, elsősorban a mandátumokat illetően, a pénzügyi eszközöket illetően, és különösen az FC esetében a mandátumok nagyon jók, szükség van a célkitűzések, de ugyanakkor visszafelé is elsülhetnek, hogyha nem gondosan járunk el bennük. Ugyanis a politikai nyomás az a helytelen célpontok meghatározásához, veszteségekhez és kiszorításhoz vezethet ugyanis majdan ez oda vezethet, hogy ezt a pénzt el kell költeni, és a feszültség alakul ki a között, amire valóban szükség van a piacon, és az a között, amit szeretnénk elérni. Az EFSZ-nek a piaci feltételekhez kellene a alkalmazkodni, nem pedig azért létrehozni, mert valaki politikai szinten ezt megállapította. Tehát rugalmasságra van szükség, hogy, hogy alakítani lehessen. A pénzügyi eszközöket például azért hozták létre, hogy egy régióban a KKV-ket segítség, de amikor nincs erre szükség, akkor ezt a, vissza kellene fogni, csökkenteni a méretét és ezt politikai szinten kell eldönteni. Tehát éppen székel ezért eh, eh, eljuthatunk oda, hogy nem megfelelő mérítőek ezek az eszközök, eh, aztán vannak olyan régiek, ahol létrehoznak pénzügyi eszközöket, amit felhasználhatnak az, azért, hogy elkész, elkerüljék az N plusz 2-t vagy az N plusz 3-at. És akkor nem kell vállalni a kötelezettségvállalásokat. Vannak olyan régiók, ahol már évek óta nem használták fel ezeket. E, épp ezért fontos a megfelelő e, eszközöket létrehozni, és világos szabályokat megállapítani arra, hogy milyen rendszereket kell e, használni. Végül pedig meg kell mondanom, hogy engem aggaszt az, hogy nem megfelelő irányítási rendszereket hoznak létre a támogatásokra, a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban, és ez a nem megfelelő kockázati eszközököt vezetett a, a rossz árképzéshez, és a rossz pénzügyi eszköz felhasználáshoz. Végül pedig nagyon gyorsan a, még mindig van probléma a kockázatoknak a felmérésére, ben a garancia azért van ott, hogy felhasználják, nem azért, hogy védjék, és attól kezdve boldogan éljenek. Tehát a nagyon fontos dolog az, hogy a garanciákat felhasználják, különösen a kutatásban, innovációban. És a garanciákkal kapcsolatos üzenet az nagyon szépen hangzik a költségvetésben, de e, hogyha azt érzik, hogy ez e, kockázatos, akkor nem használják, de a pénzügyi eszközöknek foglalkozni kell a kockázatokkal. Végül pedig két utalni e, gondolat, az EU költségvetésnek nem a politikai, szakpolitikai kudarcokat kell korrigálnia. A kormányok azt mutatják, és láthatjuk, a, hogy minél jobb az irányítás, annál jobb az eredmény. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a megfelelő standardokat biztosítsuk, amik egyelőre nincsenek meg az állami alapoknál. Köszönöm. Ja, haben wir. Danke. Igen, köszönöm szépen. A következő hozzászólónk Apple úr a regionális főigazgatóságtól, és az a, az alap, amiről Ferrer úr is beszélt, ez alapját képezi a és rendelet eh, cikkének is. Öné a szó, köszönöm szépen. Köszönöm elnök eh, asszony, és köszönöm szépen azt is, hogy meghívtak engem ide. Néhány kérdésre talán választ tudok adni, amit Liberácki professzor úr feltett, hogy eh, a két alap hogyan tud egymást kiegészítve együttműködni. Egy gyors áttekintést hadd adjak azok számára, akik nem igazán ismerik ezt, amikor az fc beszélünk, akkor az egy 440, 450 milliárdos bevezetési alap stratégiai célokra szolgál ez ezeket közös kezeléssel hajtják végre, tehát a bizottság és a tagállamok meglapodtak egy keretben, és a tagállamok hajtják végre ezt, a helyi hatóságok választják ki a projekteket, és ők hajtják végre, és követik nyomon a projekteket. Hadd menjek még tovább, és itt láthatjuk, hogy milyen fajta kapcsolódása van az ESZI alapoknak az e, Európai Befektetési Tervvel. Bal oldalon láthatjuk a három pillérét a befektetési tervnek, alulról kezdem, ex ante feltételrendszer támogatás, e, a befektetési környezet javítása, a második e, az, hogy elérjük a, tényleg eléri a támogatás a valódi gazdaságot, technikai segítségnyújtás, a Jespers, a Fikompass tartozik ide, és támogatjuk a befektetéseket, a Fikompass pedig a pénzügyi eszközöket támogatja, és technikai segítséget nyújtunk a különböző programok során. Ha megnézzük a támogatás mobilizálásának pillérét, akkor itt van egy kötelezettségvállalás és egy cél, és egy cél is a jelenlegi pénzügyi eszközök felhasználására. És szeretnék megduplázni a pénzügyi eszközöket a 2014-es 20-as időszakra. Ha gyorsan megvizsgáljuk azt, hogy mi történt 2007 és 2013 között, amikor véglegesítettük és elérhetővé tettük erről szóló jelentéseket már a parlamentnek októberben, elmondhatjuk, hogy a tagállamok több mint ezer eszközt hajtottak végre, 25 tagállamban, és 16 milliárd forrást különítettek el, vagyis 92%-át az eszközöknek, tehát eljutottuk a végső kedvezményezetnek, magas volt az abszorciós arány, és az is fontos, hogy a kezelési költségek a plafon alatt maradtak, 6,7%-a volt ez a teljes periódusnak, vagyis éves szinten ez 1,26%-át jelenti. Ezt ennyit költötték, ennyit költöttek kezelési költségre. Tehát ez a periódus sikeresnek tekinthető a pénzügyi eszközök végrehajtása szempontjából. Ami ugyancsak fontos, hogy a jelentések lezárásakor már 8,5 milliárd eurót visszaforgattak újra befektetések szempontjából. Tehát ez mutatja azt, hogy milyen értékel járnak ezek a pénzügyi eszközök. Ezen kívül mintegy 300 ezer végső kedvezményezetje volt ezeknek a pénzügyi eszközöknek. Ha megnézzük a 2014-20-as időszakot, akkor a tervek szerint mintegy 20 milliárd eurót kívánnak elkölteni pénzügyi eszközökre, és láthatjuk ezen a diagramon, hogy ez hogyan van felosztva a tematikus célok szerint. A legtöbbet a KKV-kre adjuk, egy felét, 20%-ot kap az alacsony széngazdaság, ez főleg az energiahatékonyságot jelenti, 3,2 milliárd megy innovációra és kutatásfejlesztésre. Hogyha tovább haladunk a komplementaritásra és a kombinációra, egyértelműen el kell mondani, hogy a pénzügyi eszközök a kohéziós politikák egyfajta módszert jelent de nem a célt, ahogy az előttem szóló is elmondta, hogy nem minden projektet lehet támogatni pénzügyi eszközökkel, ennek bevételt generálónak, bevétel generálónak, vagy költség megtakarító projektnek kell lennie, mert különben, ha ez nem így van, akkor ezeket nem lehet támogatni pénzügyi eszközökkel. Vagyis ez azt jelenti, hogy továbbra is szükség van visszanemtérítendő támogatásokra, vagy pénzügyi eszközökre, vagy ezek a kettőnek a kombinálására. A nagy projekteket főként visszanemtérítendő támogatással finanszírozzák legalábbis részben. Hogyha a kiegészítő jellegről beszélünk, akkor azt láthatjuk, hogy az eszédek és az eszének más a jogi alapja, különböző időszakban jöttek ezek létre, más célból, de mind a kettőnek az a célja, hogy nagymértékű befektetést generáljon. Hasonló célokat követnek, a növekedés, a munkahelyteremtés elősegítését, tehát ezek egymást kiegészíthetik és optimalizálhatják a befektetéseket azáltal, hogy több magánbefektetőt vonzanak. Van egy példa, ami a diákon is látszik, hogyha például az energiahatékonysági befektetésre gondolunk, amelyek nem támogathatóak az ESIF alatt, például a, a épületek szigetelése, de másrészt viszont a, a, a boilereket lehet ebből támogatni, hogyha ha megnézzük, ha ugyanabba a projektbe fektetnek be, akkor azt különböző módon lehet megtenni, ezt lehet projekt szinten megtenni, vagy a befektetés szintjén, a befektetési platformok által. Ha megnézzük a lehetőségeket, a kombináció szempontjából, akkor azt láthatjuk, hogy a projekt szintjén különböző hozzájárulók vannak, az ESIF program, az EFSI támogatás a pénzügyi eszköz formájában, és lehetnek más befektetők is. Hogyha ezt tesszük, akkor egyértelművé kell tenni, hogy az ESIF hozzájárulásának meg kell felelnie a kiválasztási igényeknek az eredeti program tekintetében, és az is lehet, hogy az ESIF támogatás egy pénzügyi eszköz formájában érkezik, ez ezen a dián látható. Projekt szinten maradunk, de ebben az esetben az ESIF támogatást egy pénzügyi eszköz által nyújtják, nem pedig visszanemtérítendő támogatás formájában. Most még rátérhetünk a befektetési platformokra. Ezek mindenfajta formában megjelenhetnek. Ennek mindenképpen pénzügyi eszköznek kell lennie a rendelet értelmében, de ez lehet regionális jellegű, tematikus jellegű, vagy több szektorra is fókuszálhat, tehát mindenfajta formája elképzelhető ennek. Azt láthatjuk, hogy a befektetési platform szintjén itt az FC, az SZIP, illetve a magánbefektetők is lehetnek itt a Ez egy pénzügyi eszköz, ez azt jelenti, hogy az ESIF-ből érkező támogatás nem érkezhet vissza nem a támogatás formájában. Nagyon sokat beszéltünk az egyszerűsítésről, az omnibus kapcsán, mi változott. Igazából az első három pont, amit itt felsoroltunk, ez azt mutatja, hogy milyen jelenlegi rendelkezések vannak, milyen opciók vannak a tagállamok számára. És az Omnibus, amit megváltoztatott, az az, hogy van egy SIF-FC kombináció. Az SIF és az FC kombinációja már most is uh, lehetséges a 41B értelmében, de bizonyos rendelkezések értelmében az Omnibus ezeket a szűk keresztmetszeteket próbálja megválaszolni egy új opcióval, vagyis az SZIF-et az FC alá lehet rendelni, hogyha ez igazolt bizonyos kondíciók mellett. Mit is jelent ez összegezve? Hogyan is történik ez a kombináció? Ez lehet projekt szinten, ahogy mondtam, de a platform szintjén is. És az ESIF befektethet egy FC platformba is. Közösen is létrehozhatnak egy új platformot, az SZIF és az FC együtt, és az FC is befektethet egy már létrehozott SZIF pénzügyi eszközbe is. Miért kellene megtörténnie? Ez volt az első kérdés, amit Liberacki professzor úr is feltett. Először is a kombináció nagyon hasznos lehet akkor, amikor egy piaci részt azonosítunk, és ez nagyobb, mint az ESZIF által elköntett eszközök. Ez hasznos lehet akkor, amikor kisebb projektekről van szó, amit az ESZIF magában ezt nem tudja megtenni, mert itt van egy minimális támogatási határ, tehát ez a fajta platform sokkal nagyobb portfóliót tesz lehetővé, ez fontos a kohéziós osztályok szempontjából. Ez a kombináció magasabb befektetési összeget is eredményezhet, és ez egy állandóan visszatérő kérdés itt, az EU garancia miatt az EFSI nem számít nemzeti társfinanszírozásnak, és ez a cél, és itt egy addicionalitás van, kiegészítő jelleg, tehát egy EU eszköz nem helyettesíti a nemzeti társfinanszírozást. És ahogy mondtam, az FC lefedi a nem támogatható részét és a nagyobb projektnek párhuzamosan az eszív befektetéssel. Természetesen az EFSZ-t azért hozták létre, hogy a magánbefektetések esetében egy tőkeáltemelést érjen el, tehát ez kiadhat a magán befektetésekre. Egyetértek azzal, amit Nunyáz úr is elmondott, a tőke átétel ilyen esetben ez nem fontos, a nem lényegi itt a kohéziós országok számára, és ez nem a legfontosabb politikai megfontolás a kohéziós politika tekintetében itt. Ahogy mondtam, sok esetben eszív támogatásra van szükség ahhoz, hogy egy projekt létrejöhessen. Ez egy érdekes e, kombinációja mind a e, fejlett, mint pedig a kevésbé fejlett országok számára. Az eszifen keresztül magasabb befektetési mértéket lehet elérni, a kevésbé fejlett országok számára pedig mindig van egy kockázat, túlságosan magas a kockázat, és erre már utaltak előttem. az FC mellett kell még egy plusz garancia, hogy az eszifet be lehessen mozdani, illetve más befektetőket is. Tehát a kombináció azt jelentheti, hogy az ESIF támogatás által sokkal több támogatást kaphatnak bizonyos régiók, amelyek nem lennek elérhetőek a kockázatok miatt. Matthew és elmondta, hogy számos projekt létezik mindenfajta formában, ahol az ESIF és az FC egyesülnek, az ESIF és az FC által létrejönnek pénzügyi eszközök, és az Omnibus lépésével még több ilyen lesz. Ami pedig a kérdését illeti elnökasszony, tudom, hogy van olyan elgondolás, hogy mindenfajta más eszközzel próbálna, próbálnák ezt kombinálni, ez főként a központi eszközökre vonatkozik, és hogy hogyan kapcsolok majd ebbe bele a megosztott menedzsment alatt álló, álló eszközök, szerintem ez önkéntes alapon történhet, de ez az eszközök általános kialakításától függ, és majd meg kell várnunk a bizottság végleges javaslatát, amelyet én nem tudok itt megelőlegezni. Köszönöm. Ja. Also, wir haben ja, dass... Látjuk, hogy ebben a szektorban nincs olyan, ami ne létezhetne, és ez nagyon érdekes lesz majd a vita szempontjából is. Dmitruk asszony egy lengyel projektről fog beszámolni. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen. Én a gazdaságfejlesztési minisztériumtól érkeztem Lengyelországból, úgyhogy mostantól arról fogok beszámolni, hogy hogyan használjuk fél, fel Lengyelországban ezeket a befektetési alakupokat nagy mértékben egyébként. Most már több mint 3 milliárd eurónál tartunk, főként a KKV-k és a mikrovállalkozások fejlesztésében, illetve a kutatásfejlesztésben, de leginkább a pénzügyi eszközök felhasználásában. A szociális inklúziós modell nem tűnt úgy Lengyelországban, hogy túl sikeres lehet, hiszen itt a cél a szociális célok megvalósítása, és nem a profit orientáltság. Éppen ezért a mainstream bankok igaziból nem vették komolyan ezeket a vállalkozásokat. Pontosan ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos volt itt ennek a finanszírozási lehetőségnek a kiaknázása. Lengyelországban a következő sikerekről számolhatok be. A pénzügyi eszközök csak 40 millió eurót tesznek ki a majdnem 2,7 milliárdból, amely a szociális inklúzióra fordított összeg. De mégiscsak ez egy olyan terület, ahol a visszanemtérítő támogatások a leginkább jellemző finanszírozási eszközök. a 16 műveleti programra beosztott rendszerben gondolkodunk, és az egész szociális-gazdasági szektor a nemzeti szociális fejlesztési programnak megfelelően működik. Az egyik legfontosabb célunk a mm, szociális-gazdasági entitások finanszírozása különböző forrásokból, nemzeti, EU-s, korábbi pénzügyi perspektíva vagy pénzügyi terv alá tartozó programok és a jelenlegi programok területéről. Ez pedig már önmagában mutatja azt, hogy milyen fajta pénzügyi eszközöket lehet felhasználni ezekben a programokban és hozzájárul ahhoz is, hogy ne legyenek átfedések. Tehát gyakorlatilag a szociális rászorultságtól függően vagy visszanemtérő támogatást, vagy pedig hitelt kaphatnak ezek a vállalkozások. Mindenki azt gondolta, hogy a szociális cégek, vállalkozások nem akarnak hitelt felvenni, hanem inkább visszanemtérítő támogatásokban gondolkodnak, ezért egy pilot projekttel kezdtük a munkát, és nagyon nagy siker volt. Nem sok pénzről volt szó, összesen 6 millió euróról, de mégiscsak azt mutatta, hogy majdnem 150%-os volt az abszorciós ráta, és kétszer annyi munkát tudtunk így létrehozni. Több mint 500 munkahelyről volt szó, és legalább meg tudtuk duplázni a végső felhasználók számát is. Tehát nagyon sikeres volt ez a program, és azt gondolom, hogy meglepő is volt valahol mindez a mi számunkra is. Vagyis eh, úgy döntöttünk, hogy eh, folytatjuk ezt a munkát, és felkészülünk eh, a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi tervre. Megvizsgáltuk azt, hogy mennyire, milyenek az igények, és az Exante felmérés azt mutatta, hogy a piac hol nem működik, a szociális gazdasági szektorban, tulajdonképpen rájöttünk arra, hogy a finanszírozási lehetőségek nagyon szűkösek, mert a bankok nem akarnak befektetni, tehát nincsen megfelelő a feltételek mellett biztosított tőke, illetve hitel. Nagyjából 150 millió eurós hiányt tudtunk felmérni a kereslet és a kínálat közötti különbség alapján. Így gyakorlatilag egy éves 12 milliós projekt kapacitást tudtunk megállapítani. Mi ugye a Pilot Project alapján 6 milliós programban gondolkodtunk, de rájöttünk arra, hogy óriásiak az igények a finanszírozás tekintetében. Fontos visszacsatolás volt az is, hogy a jövőben nagy valószínűséggel nagy mértékben növekedhet még ez a szektor. Úgy döntöttünk, hogy az fc t fogjuk felhasználni a szociális-gazdasági a fejlesztési célokra, és itt 42 millió eurós finanszírozásról számolhatunk be, ez ötszöröse volt a pilot project fázisnak, és ugyanakkor egy garancia alapot is létrehoztunk a Pilot Project nyomán, amelynek az volt a célja, hogy ne legyenek átfedések a két pénzügyi időszak programozása között. Új formákat is ki akartunk próbálni, például szociális kockázati tőke, tekintetében, és ezeken keresztül 1250 munkahelyet tudunk majd létrehozni, és a pénzügyi támogatás nagyon sokakhoz el fog jutni. A pénzügyi ö, eszközök alkalmazása ellenőrzést igényel. Mi itt ezt a minisztériumban valósítjuk meg, a családügyi, szociális minisztériummal közösen. Mi egy tanácsadó testületet is létrehoztunk a szociális gazdaságra vonatkozó Task Force néven, és ott próbáljuk azonosítani, beazonosítani a problémákat, és a kapcsolatot keressük a banki szektorral, és ennek köszönhetően azt gondolom, hogy az egész szektor igényeire oda tudunk figyelni. A Nemzeti Fejlesztési Bankkal egyetértésben illetve együttműködésben végezzük ezt a munkát, de más pénzügyi közvetítők is segítik a munkánkat, akik a végső kedvezményezetteknek segítenek. Különböző hitelkonstrukciókon keresztül, és a végső felhasználók, ugye szociális-gazdasági szektor, ezt még egyszer hangsúlyoznám, integráció, szociális reintegráció, a szociális kirekesztettséget kockáztató személyek esetében, illetve a non-profit szervezetek is pályázhatnak. Regionális szinten a regionális hatóságok is segítik a munkánkat, az összehangolás tekintetében. A teljes projekt a teljes programozási időszakra kiterjed. 2018-ban is folytatjuk a munkát, és még 5 évig tartanak ezek a programok de gyakorlatilag a pénzügyi terv vége után is finanszírozni tudjuk ezeket nemzeti forrásokból. Annak érdekében, hogy hatékonyan elérjük, teljes, le, le tudjuk fedni teljes Lengyelország területét, öt makrorégiót állapítottunk meg, és ilyen lebontásban működnek a hitelkonstrukciók is. Az allokációkat felosztottuk, a szociális szövetkezetek mértéke szerint, és a non-profit szervezetek végzik az összekötő munkát egészen mostanáig az első hitel 2017 márciusában került kihelyezésre, tehát kevesebb, mint egy évvel ezelőtt, és azóta már több mint 500 millió eurót sikerült így kihelyeznünk, több mint 600 munkahelyet hoztunk létre ezen befektetések kapcsán. Gyakorlatilag sikeres volt ez a program. A pilot project esetében nem kívántunk semmiféle privát szférabeli részvételt, de a mostani projekt tekintetében körülbelül 30%-ban a pénzügyi közvetítők részéről jön a pénz, mi az első fázisban azt gondoltuk, hogy senki sem lesz hajlandó kockáztatni. A garanciákkal kapcsolatban, ugye ez most egy pilot fázisban vagyunk, Egyelőre 1 millió euróról beszélhetünk, nagyon nehéz egyébként partnereket találni. de remélhetőleg februárban az egyik bank aláír majd egy megállapodást a garancia alappal, és így meg lehet kezdeni ezt a fajta munkát is. Ami a szociális kockázati tőkét illeti, most próbáljuk kiválasztani közbeszerzési eljárás során azt a pénzügyi közvetítőt, aki hajlandó lenne befektetni a szociális szektorba. Noha ez egy nagyon kockázatos terület, és majd meglátjuk, hogy hogyan alakul mindez. Öt év alatt sikerült azt kiderítenünk, hogy igenis és érdemes befektetni, mert megbízható partnerekről van szó. A pilot project kapcsán kiderült az, hogy csak 15%-nak volt problémája a kifizetésekkel, tehát ez egy nagyon jó eredmény egy nem bizniszorientált cégek esetében és köszönhetően az Európai Szociális Alapnak is pénzügyileg is fenntartható rendszert tudtunk kialakítani. Ez pedig, hát ez volt a célunk, úgyhogy nagyon örülünk ennek az egésznek. Köszönjük szépen! Ja, vielen Dank, Frau Köszönöm szépen, nagyon érdekesnek tartottam ezt, köszönöm minden előadónak ezeket az előadásokat, most pedig a jelentés készítője Liberácki úr kapja meg a szót. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Először is köszönöm szépen az előadásokat. És most hadd számoljak be a benyomásaimról az előadások után. Az, Európa, az EBB nagyon ösztönző előadást tartott Bertran úr, Spernetta úr segítségével. Nos, mit látunk? Növekedés van, új lehetőségek nyíltak meg, készen állunk új pénzügyi eszközök kialakítására, az beruházási platformok, ezek Nos, amit már eh, elértünk, azt azon is lehet javítani, tehát általánosakban eh, eléggé lelkes a kép. Aztán egy kicsit eh, savanyú előadást hallottunk. Nunez Ferrer útról. Azt jelenti, hogy a, gondol, a gondolatok jók, az esélyek ígéretesek, de ez a rendszer túl bonyolult, tehát egyszerűsítésre van szükség. Az eljárások egyszerűsítésére és az alap elv az, hogy szabályozunk, de ne túlzottan szabályozunk. ha jól értem, akkor Ferrer úr azért tesz ilyen ajánlásokat, mert ő egy kutató, e, és úgy tűnik, hogy a különböző intézmények a belső szabályaiknak engedelmeskednek, és ez egy olyan felgyorsoró folyamat, ahogy Bertrand úr is mondta, először óvatosabb, lassabb folyamat, és aztán felgyorsuló folyamatot láthatunk, és ez működhetne. A megosztott az eljárások és az összeolvadás olyan dolgok, amelyeket a Költségvetési Ellenőrző Bizottság is szeretne látni. Mert hogyha van kockázata a szinergiának, lehet, hogy eredményeket tudunk él, elérni, és olcsóbban is tethessük, tethessük tett, tehetjük ezeket. Ferrer úr azt mondta, hogy az FC a válság után, hiszen most már egy jobb gazdasági légkörben dolgozunk, az intézmények új, bürokratikus, merevebb szabályok alapján működnek. Azt hiszem, elnök asszony, hogy ez a, nagyon fontos a számunkra is. Néha ellentmondásokat látunk a teljesítmény, amely a hatékonyságra alapul. A teljesítmény az azt jelenti, hogy azonosítjuk a, az előnyöket és a kedvezményezetteket hatékonyabb módon, és én úgy látom, Eh, hogy figyelembe kell venni a, eh, a célzottság eh, eltévedését. Tehát a politikusok, nemzeti és másmilyen politikusok számára fontosabb a saját érdekük, mint az európai hozzáadott érték létrehozása. Stefan Apple elmagyarázta, hogy mi fontos a strukturális alapoknál. A következő a kép. Az Európai Bizottság szerepe korlátozott. Azt mondhatják, hogy ez az összeg, amelyet a bizonyos tagállamoknak kijelöltünk, ezt a kormányoknak kell felhasználni. Ezen kívül ne feledkezzünk el arról, hogyha sikert érnek el, akkor azt a kormányok a sajátjuknak tudják be. Ha hiba van, az mindig a bizottság hibája. Hogyha a bizottság nem követne el hibákat, akkor a kormányok sokkal jobban teljesítenek. Tehát ezért meg kell ö, magyarázni, hogy az Európai Bizottságnak miért kell sokkal jobban jelen lennie a végrehajtáskor. A és magyarázták a különbséget a beruházások, a stratégiai beruházások és a támogatások között. Ha rólam van szó, akkor én mindig a támogatást preferálnám, hiszen az pénzt jelent. A beruházásoknál vissza kell fizetni a pénzt. Azt hiszem, hogy pozitív dolog, hogy mind az európai stratégiákban, az ESIF-ben és az ESFI-ben e, vannak átfedések, mind a célkitűzéseket, mind a területeket illetően, de azt hiszem, hogy ezt az összeolvasztó pénzügyi megközelítésnek van értelme. Az EFSI beleértve a magán beruházást és Apple úr rámutatott eh, arra, hogy ez a bizottság eh, oldalán is eh, jelentkezik, de szerintem a stratégiai beruházási alapoknak és a stratégiai alapoknak bizonyítani kell, hogy az igazgatási rendszer meg tudja mutatni, hogy mit lehet elérni, közös pénzekkel, hogy a magánberuházást vonzák. Alexandra Dmitruk a szociális befogadás és vállalkozásra koncentrált. Nagyon fontos, hogy rámutatott, hogy van szükség erre, és igény is. A különbség az, hogyha én igényt mutatok, akkor hajlandóságot is kell mutatnom, hogy fizetek valamit. Tehát ez új kapukat nyit meg. Ez azt jelenti, hogy ezeket az igényeket be lehet nyújtani. Mindegyik előadásban fontos, hogy tanulni kell abból, hogy hogyan működhetnek ezek a megoldások, és hogyan lehet vonzani a végső kedvezményezetteket, és könnyebben elérhetővé kell ezeket az alapokat tenni. Tehát ez a pozitív üzenet mindezekből. Úgy érzem, hogy a, ezeknek a alapoknak növeljük a tudatosságát, mármint hogy az emberek tudatában növeljük ezeknek a jelenlétét, és az 520 milliárd eurónak az elérését. Nagyon szépen köszönjük az előadásokat. az előadások anyagát nekünk elérhetővé tették, ezért tanulmányozhatjuk őket, és megpróbálunk ezekből tanulni. És én, mint jelentéstevő, szeretném meghívni az elnökasszonyt és az előadókat az ülés után, hogy megköszönjem nekik ezt. Köszönöm szépen, lenne egy-két kérdésem. A pénzügyi eszközök kiszélesítése, illetve a piac kudarca, ami emögött áll, felveti azt a kérdést, hogy a bizottság egy része, például az ECFIN főigazgatóság a magánbankokra terheket helyez, illetve előre feltereket helyez, viszont a DG régió az ECFIN segítségével a pénzügyi eszközöket arra használja, a negatív hatásokat leküzdje. Ez természetesen óriási piaci torzuláshoz vezet, nem igazán jó a benyomásom arról, amit mi itt csinálunk. Nunyász Ferrer urat azt kérdezném, hiszen itt az adósságfinanszírozásról van szó, hogy a piac kudarcát nem kellene jobban figyelembe vennünk, és azt a kérdést, hogy a magán bankok, ugye ők finanszíroznák ezeket a célokat, ne, lehet, hogy nem másképp kellene velük bánnunk, azért, hogy ezt eh, a piaci elmozdulást eh, az állami pénzirányába ezt egy kicsit eh, másképp kezeljük, Az app képviselőjét arról kérdezném, hogy az FC szempontjából bevonzott magán befektetés mekkora. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy a multiplier effect és a leverage kifejezése definíciója kicsit más. A leverage-ben közpénz is van. Tényleg mi ezt szeretnénk? a garanciával kapcsolatos dolgokat, ezt el tudom fogadni. Hogyha van egy piaci kudarc, meglepő az, hogy a kiválasztott projektek ennyire jól működnek. Vagyis ez a piaci kudarc, ezt szeretném megkérdőjelezni, a kont szakbizottság Finnországban járt, ott egy 120 milliós projektet néztünk meg, bevásárlóközpont hotellel együtt, és érdekes az, hogy 10 millió eurót adott egy állami bank. Itt azt mondták, hogy egyetlen egy magánbankot sem találnak, amelyek támogatnának egy ilyen projektet. Mi van a piaccal tehát? Mit csináltunk eddig rosszul a többi szabályozói tevékenységünk során? Mit tettünk rosszul? hiszen itt olyan projektekről van szó, amelyek mindig piaci projektek voltak, és most hirtelen nincs semmilyen kereskedelmi bank, amely ezzel foglalkozna. Ez volt az első kérdéskomplexum. Második kérdéskör, ezek a projektek, ezeket a eszközöket nyomon kell követnünk, ez nehéz. És a jelentés tételt hangsúlyoztuk, hiszen másképp nem tudunk áttekintést szerezni erről, csak a jobb jelentéstétes segít nekünk abban, hogy jobban lássuk azt, hogy mi történik ezekkel a pénzügyi eszközökkel. Mindannyiunknak feltenném a kérdést, hogy mire kell ügyelnünk, milyen adatokat kell figyelembe vennünk ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi történik az egyes pénzügyi eszközökkel. A lengyel példa nagyon érdekes volt, ugyanis mi úgy gondoltuk, hogy pontosan ezek a területek, ahol senki nem fektetne be, pontosan ott lehetne jobban felhasználni az állami eszközöket, de a kérdés, illetve amit láttunk ma, az további kérdéseket vet fel. Nunyász Feler úr mutatott egy diát, hogy az állami pénzeket próbáljuk az eddigi állami hibákat megoldani. További hozzászólások nincsenek itt előttem. A kérdés csak az, hogy ki kívánja kezdeni e, a válaszolást. Ugyanebben a sorrendben haradjunk, vagy, vagy Dunyász Ferer úr, hiszen a provokáció szempontjából talán önnek kellene kezdenie ezt... Uh... Nem akarok provokálni. Csak hát néha találok dolgokat. A privát szektorra vonatkozó eh, megjegyzés megint csak eh, a piaci kudarcokról szól. Bármiféle privát finanszírozás. Én közgazdász vagyok, és tanácsadó voltam sokáig, úgyhogy tudom azt, hogy azért a piac nem mindig működik. Sokkal nehezebb a piaci réseket megtalálni. Viszont nagyon sok helyen van olyan terület, ahol nem működik a piac. Ezért fontos az, hogy megvizsgáljuk azt, hogy vannak-e olyan piaci rések, ahol tényleg hiány tapasztalható. Én azt gondolom, hogy néhány eszköz tekintetében helyi szinten is meg lehet oldani a problémákat, mert kevésbé elemezzük ezt, mint a teoretikus nem működő piacokat. Azután mindig is van arra vonatkozó kockázat, hogy nem jól célzott eszközökkel dolgozunk. Az FC is így kezdett, igaziból ott azért volt hová, hol dolgozni, de az is igaz, hogy a hagyományos bankok megpróbálják elkerülni a kockázatokat, és a bankok is kimondták azt, hogy az EIB nagyon jó úttörő szerepet töltött be, mert ők is látják azt, hogy ez a pénzügyi eszköz arra is nagyon jó, hogy a projektek megvalósítását egy kicsit felgyorsítsuk. Mert sokszor akár évek is eltelnek, amíg az összes partner összejön, és hát ugye a csúszásoknak is van pénzben kifejezhető ára. Úgyhogy alapvetően nagyon pozitív volt mindez, de amikor a gazdaság elkezd működni egy területen, akkor ott nem kell már közbeszólni. A magánszféra, az ott működő bankok a válságot nagyon megszenvedték, és félnek mindenféle privát szféra beli projektől. Úgyhogy most inkább az a kérdés, hogy mikor tér vissza ez a bizalom a piacokra, és hogy hogyan lehet a hosszú távú hitelkihelyezést ösztönözni. Meg kell vizsgálni hatékonyan, a szabályokat, és azt, hogy mennyire kiegyensúlyozott szabályok valósulnak itt meg. Természetesen mindig lesznek olyanok, akik sokkal jobban értik ezt a területet, de hát én is látom, hogy azért itt vannak feszültségek, amikor új eszközöket teremtünk a piacon, akkor az mindig felrázza egy kicsit a helyzetet. Tehát itt alapvetően azt alapvető dolgokat kell helyesen megvalósítani, és hát azt hiszem, hogy a mi munkánk az, hogy lássuk, hogy hol kell közbe lépni. Persze ez nem könnyű, úgyhogy önöknek is erre felhívom a figyelmét, mert azt hiszem, hogy az intézményeknek nem az a feladata, hogy ott lépjenek közbe, ahol egyébként működik a privát tőke is. FC-vel vagy FC nélkül nem az a lényeg a mi munkánknak, hogy ott teremtsünk értéket, ahol a privát szféra magától is megél. Amennyiben meg tud valósulni egy, egy projekt nélkülünk, akkor arra a projektre nem fogunk lecsapni, tehát mi csak akkor lépünk, amikor a piac nem működik, amikor túl kockázatos a projekt, és nem megfelelő ez a kockázati szint a magántőke számára. Amikor a kockázati szint nagyon magas, vagy valami mások már fogva nem akarja a privát szféra támogatni ezt. Mi csak 50%-ot finanszírozhatunk néhány kivétellel, az energiaszektorban, ahol akár 75% is lehet a finanszírozási alapunk, mm, de mindig társfinanszírozásban dolgozunk, tehát olyan projekteket kell megtalálnunk, amelyek a mi segítségünk után a magánszférától vagy más befektetési formákból is tudnak profitálni. Én azt gondolom, hogy ez nem könnyű. És 67%-a a társfinanszírozásnak az EFSZ-n belül nem közpénz, hanem magán befektetőktől érkezik, de természetesen nagyon más a helyzet projektről projektre haladva. Amikor kereskedelmi bankokkal valósítunk meg projekteket, a KKV-k támogatása érdekében, akkor gyakorlatilag az egész társfinanszírozás a privát szférából jön. Hogyha oktatási vagy egészségügyi projektekről beszélünk, akkor nagy valószínűséggel a másik tehát a társfinanszírozónk az a közférából érkezik, azért, mert ez egy ilyen természetű projekt. Nálunk konszolidált kalkulációk születnek, vannak olyan, de azért projektről projektre egészen más lehet a helyzet. Vannak olyan projektek, ahol nagyon magas a mm, privát befektetők aránya, és van, ahol egészen alacsony. Tehát itt tényleg minden projekt egyedi ebből a szempontból. És ez át is vezet bennünket a jelentési kötelezettségeinkhez. Az összes konszolidált adat amit a bizottság és a beruházási bank átad a társi jogalkotóknak, tartalmaz egy projektlistát is. Nagyon gyakran világos a helyzet akkor, amikor a hatásvizsgálatokról beszélhetünk, vagy az esettanulmányokról, de tehát ugye az egyik oldalon ott vannak a mm, jelentéstevési kötelezettségeink, és a másik oldalon el kell magyaráznunk azt, hogy pontosan mit is célozunk ezzel a projekttel, és reméljük, hogy a FC2 rendelet majd egy kicsit jobb kommunikációt lehetővé tesz. Olyan kommunikációt, amiben el tudjuk magyarázni azt, hogy egyik vagy másik műveletet miért támogattuk. még hogyha jobb is most a piaci helyzet, mint korábban, de azért a kereskedelmi bankok még most is nehézségekkel küzdenek, tehát nem lehet hosszú és kockázatos projektekbe kihelyezni hiteleket, úgyhogy ilyen szempontból is nagyon sok értelme van az FC-nek. a kérdések valószínűleg nem nekem címeződtek, de szeretnék azért hozzászólni. A, az FC, FSI szabályai szigorúak, nem csak a piac kudarcát, hanem a pénzöci hiányosságokat is megcélozza. Ez egy bizonyíték alapjú irányítási eszköz, hogy az igazi piaci hiányosságokat azonosítsa. Persze mindig lehet javítani a dolgokon, de szerintem ez az egyik legátfogóbb eszköz volt. Most megvizsgáljuk, hogy más szolgáltatók mit tetsznek, más szinteken mit tesznek. Egy előző megjegyzésre szeretnék visszatérni. Nyilvánvalóan vannak határokon átnyúló vagy nemzeti szükségletek, de a világ azt mondta, hogy nagyon gyakran helyi, kockáz, helyi szükségletek vannak, ahol a kockázatok nagyok, ugyanis a bankok számára nem elegendő a generált volumen, és ezért foglalkozni kell a magas kockázatot jelenti problémákat, és a piaci hiányosságokat, réseket, ahova a bankok nem hajlandók beruházni. A likviditás nem igazán probléma a legtöbb tagállamban, és e, a KKV-k e, területe például nagy kockázatot jelent a e, bankok számára, és nagy költségeket is, hogyha hitelt akarnak nekik nyújtani. Tehát ezért a kockázatokat a mi alapjaink vállalják magukra, és fontos ebbe az ágazatba is beruházni, de ismerni kell a kockázatokat. A gyakorlati ember szempontjából a, a jelentési kötelezettségek nagyon kiterjedtek, és igazából, és igazából nincs olyan más terület, ahol ilyen hatalmas mennyiségű információt kell szolgáltatni. Inkább szeretnénk, ha csökkenteni lehetne az információ számát, amit, amiről jelenteni kell hiszen nincs, nincsen más olyan terület, ahol e, ilyen rengeteg információt kérnének tőlünk ilyen részletességgel. Tehát itt szeretnénk az egyszerűsítést a jövőben. Köszönöm szépen. El kell azon gondolkodni, hogy hogyan tudjuk áttekinteni a pénzügyi eszközöket. Ugyanúgy gondolkodunk, mint önök. Több ezer pénzügyi eszköz van, és hogyha azokat kell kiszűrni ezekből, amelyek nem jól teljesítenek, és melyek azok, amelyek jól teljesítenek, hát ez eléggé nehéz. Ezért ez a nagy kihívás, ami mielőtt állunk a következő években, jó az, hogy nem egyedül vagyunk ebben a kihívásban, hiszen önök is ugyanezzel a problémával küzdenek. Mindig egyfajta adattemetőt kapunk, és ezzel kell megbirkóznunk, ezzel kell, ebben kell rendet teremtenünk. Hogyha mi ezt nem tesszük meg, akkor még nehezebb lesz minden. Minden eljárás hosszabb ideig fog tartani, hiszen minden évben eljön ez az eljárás, mindenki kell választanunk, hogy milyen eljárásokat választunk. Celler úr kap még szót, majd Liberácki úr lezárásként. Celler úr, igen, köszönöm szépen. Én hallom itt az egyszerűsítés szót, viszont a Gordiusi csomagyra szorosabb lesz mindig, amit a hatóságtól hallok, az az, hogy a tarosítványozás még hosszabb ideig tart, még bonyolultabb, mint a korábbi periódusban, pedig ezek nagyon tapasztalhatóságok, amelyek már nem első alkalommal csinálják ezt az eljárást. Mindig támogatásokban gondolkodunk, az FC pedig banki módon van megtervezve, és a igazgatóhatóságoknál is ez a gond, és a kedvezményezeteknél sincsenek meg a megfelelő kapacitások ahhoz, hogy megfelelő igénylési eljárást eh, tudjanak eh, megtenni. Úgyhogy sikeresek akarunk lenni, akkor koncentrálni kell erre is, mert különben én látom az üzenetet, de nem hiszek abban, hogy tényleg ez be fog következni. Köszönöm szépen, hát legyünk optimisták, Liberácki úr lezárásként. Köszönöm szépen. Ahogy én látom, a megérzéseim alapján, Nagyon jó, hogy van ez az Európai Stratégiai Beruházási Alap. Ez a pénz és fogalom eh, vonza a magántőkét. Vannak olyan eh, bankok, ahol a magántőke jelen van, ahol eh, hogyha negatív a kamat ráta, akkor csoportos kiosztásra van szükség. Az európai projekt nek a, a jó hiszemű reményeket táplálnia kell, hogy az Európai Unió igenis eredményes és azért hoztuk végre ezt az új stratégiai eh, beruházási eszközt, eh, hogy másmilyen legyen, mint a más már meglévő strukturális vagy kohéziós alapok. a stratégia és a kohéziós alapok azok a bürokraták, eh, kormányok, bizottság, különböző ügynökségek kezeiben vannak. és másik vizsgálódás szempont az volt, hogy vajon ígéretes -e ez az új eszköz. Ahogy Ferrer professzor is mondta, eltévesztették a célt. És ez lehet a legnagyobb probléma. Mert mi történhet, hogyha valóban eltévesztik a célt? A pénzek behajtása a másik ö, probléma, és a végső kérdés az, hogy kinek a hibája mindez. Ma fontos, ma azt láttuk, hogy fontos ezt az üzenetet eljuttatni, és időben reagálni. Az idő telik, és, és most a tények után lehetne értékelni. Tehát, hogy mit vártunk, és mi lett a valóság. A költségvetési ellenőrzési bizottság számára. Fontos, hogy lássuk, hogy milyen eredmény, haszon, milyen teljesítmény várható, és pozitív nyomást szeretnénk gyakorolni arra, hogy egy szükörös, működőképes eszközt hozzunk létre. Hogyha kudarcot vallunk, akkor az a közösségi programnak árt. Ezt, ezt világosan kell látni. És ha van ilyen lehetőség, akkor döntsünk úgy, hogy rendszeresen találkozzunk minden évben, hogy felmérjük, hogy hol tartunk, mit kell megváltoztatni, és és talán Stefan Appel úr e, megoldásait is figyelembe lehetne venni. Nem új szabályokat e, kell létrehozni, hiszen már így is túlszabályozás van, hiszen ha túl sok a szabály, akkor ellentmondóak lehetnek, e, elhomályosítják a képet, tehát az átláthatóság helyett pont az ellenkezőjét értjük el. Köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívást, és a, az előadásokat, és egy statisztikai jelentés készül, különböző statisztikai adatokat várunk, de nem túl sokat, célzott, rövid válaszokat, hiszen hogyha túl nagy tömegű az információ, akkor nem biztos, hogy a megfelelő célokat, területeket, elvárásokat, stb fogják megcélozni. Tehát a statisztikai ará, a átlagra van szükség, de statisztikai szempontból minden családnak két gyereke van, de nem igazán ez a valóság. Köszönöm szépen, elnök asszony, és kérem látogassanak meg az irodámban egy kávéra. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívott vendégeknek, köszönjük, hogy eljöttek. Ezzel befejezzük a nyilvános ülést. Liberácki úr meghívását továbbítom önöknek. Sajnálom, én nem tudok ott lenni, más elfoglaltságom van. 14.30-kor kezdjük majd az ülésünket a számvevőszék jelentésének bemutatásával, mert 15 órakor Ötinger biztos úrral tartunk egy találkozót. Köszönöm, az ülés lezárom.